Guten Morgen, ich eröffne die Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. El, in, elkezdjük a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság ülését. Üdvözlöm Önöket, az első napi rendi ponthoz nincsen módosítási kérelem. A Kont News-ban szerepelnek a nyelvek, amelyem a tolmácsolás van. A tolmácsok egyébként üdvözlik a hallgatóikat a weben, mert a weben is hall, hallható az ülés, és itt az ülésteremben. Ezen felül pedig tájékoztatni szeretném önöket, hogy le kell mondanunk a hóvégi utazásunkat, mert nem sikerült egy második nem német tagot találnunk az utazásra. Nagyon-nagyon sajnálatos. Egy német tag és egy európai tag volt, de hát több tag nem volt, úgyhogy ez nagyon szomorú. Rövid időn belül ez a második út, amelyet le kellett mondani, ezért jelzem persze, hogy költségekkel jár mindez, ezt nagyon sajnálom. A harmadik napi rendi pont kapcsán a júli, a harmadik szeptemberi, szeptember 10-i ülésünk jegyzőkönyvét eh, elfogadásra ajánlom, amit az ülés végéig nem bírálnak, azt elfogadottnak tekintjük. Négyes napi rendi pont, elektronikus szavazás, Derek Vaughan véleménytervezetéről. Derek von kéri a szót, kéri, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak nagyon röviden. A regi szakbizottság tagja is vagyok, és tudom, hogy milyen fontos kérdés a CPR. Tudom, hogy különböző kollégáknak más-más véleményük van arról, hogy hogyan kell a jövőben tovább folytatni ezt a, tovább alakítani ezt a szakpolitikát. Ez az egyik legfontosabb szakpolitika 2020 utáni időszakban. Hogyha komolyan vesszük magunkat, akkor vegyük komolyan ezt a véleményt is, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megszavazzuk ezt a véleményt annak érdekében, hogy mi a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság megfelelő véleményt tudjunk kialakítani. Éppen ezért mindenkit kérek arra, hogy szavazzon igennel. Köszönöm szépen. A módosítókról fogunk szavazni. Négy a preambulum bekezdéshez eh, benyújtott, eh, Flanagan kollega benyújtott módosítókról szavazunk, tömbben szavazhatunk ezekről, tehát egy füst alatt mellettük, ellenük tartózkodott-e valaki. Elutasítottuk. Ezzel a árszavazásra, végszavazásra térünk rá. Elektronikus szavazás, akinél nincsen a szavazókártya, azt kérem, hogy ezt eh, jelezze. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 10 hat ellenében elfogadtuk. Köszönöm szépen. Ezzel a szavazás végére értünk, és már is az ötös napi rendi pontra térünk rá. Voltak éppen oka annak, hogy itt vagyunk. Az Európai Számvevőszék éves jelentése a 2017-es évre. Üdvözlöm Léne elnök urat. Üdvözlöm úr, Lazaro urat, a felelős tagot és a számvevőszék további tagjait. Örülünk, hogy itt vannak, üdvözöljük Önöket. Nagyon fontos szakasz ér eh, véget eh, a számvevőszék életében. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm elnök eh, asszony, Alaja Szender asszony, igen, tisztelt szakbizottsági tagok, biztos úr, nem is láttam a biztost, talán még jönni fog, nem láttam. Hölgyeim és uraim! Először is valamikori képviselőként tudom, milyen elfoglalt ebben az időszakban az Európai Parlament. A szokásosnál is intenzívebb jogalkotási munkán túl intézményük a következő európai parlamenti választások közelettével nagyon helyesen, magas szintű fórumként is szolgál Európa jövőjének megvitatására, amint azt tegnap Észtország miniszterelnökének látogatása alkalmával is tapasztaltuk. Jókon van tehát, hogy a számvevőszék elnökeként köszönetet mondjak bizottságuknak, amiért időt szán a 2017-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésünk megvitatására. Lazaro úr, mint az éves jelentésért felelős számvevőszéki tag, a tíz fejezet mindegyikért felelős tagok, és természetesen számvevőink is mindent megtettek azért, hogy önök értékelésükkel a kezükben mérhessék fel az Unió 2017-es pénzgazdálkodásának helyzetét. Lazarú itt van körünkben, ő általános szakértő, úgyhogy minden kérdésüket megválaszolja, de további számvevő kollégáim is itt vannak jelen. Ezzel, a, ezzel most elkezdődhet a zárszámadási eljárás az utolsó a jelenlegi parlamenti ciklusban. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak is, ellenőrzési folyamatunk az úgynevezett kontradiktorikus eljárással ér véget, de nem vagyunk persze kontrahensek, de az egyeztető eljárás jobban kifejezi annak lényegét, hiszen nem vagyunk ellenfelek, ahogy mondtam. Igaz, hogy a számvevőszék gyakran bírál és ki is tart az igaza mellett, de reményem szerint mindig méltányosan és észszerű indoklásra nyitottan járunk el. Gyakran kapunk is ilyeneket a bizottságtól, mint amit önök is olvashatják az észrevételünk mellett közreadott bizottsági válaszokban. Hölgyeim és uraim! 2017-re nézve az elmúlt évekhez képest hasonlóan azt állapíthatjuk meg, hogy az unió beszámolója megbízható és valós képet ad az unió pénzügyi helyzetéről. Az előző évhez képest hasonlóan 2017-re nézve is korlátozott, vagyis nem elutasító véleményt fogalmazunk meg a 2017-es beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók szabályszerűségéről, ez most már másodszor történik így meg. Más szóval, az általunk megvizsgált 2017-es kiadások jelentős része nem tartalmazott lényeges hibát. Ezzel elsősorban a jogosultság alapú kiadásokra célzok, vagyis az olyan programokra, ahol a kedvezményezettek bizonyos feltételek teljesítése esetén részesülnek a kifizetésekben. Ilyenek például az Erasmus diákoknak nyújtott kifizetések, a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen támogatás, a harmadik országoknak nyújtott költségvetési támogatás és a közalkalmazottak fizetése. Ezek a jogosultság alapú kifizetések tették ki az uniós költségvetés 2017-es kifizetéseinek több mint a felét. Ráadásul tovább csökkent a szabálytalanságok szintje az uniós kiadásokban. A kifizetések becsült hiba szintje 2017-ben 2,4% volt, vagyis alacsonyabb a 2016-os 3,1 és a 2015-ös 3,8%-nál. Ez is mutatja, hogy az unió pénzgazdálkodása határozottan helyes irányban halad, amiért elsősorban a bizottságot illeti köszönet a tagállamokkal közös erőfeszítésért. Persze az Európai Parlamentről se feledkezzünk meg, és ugye a saját intézményemről sem. Véleményem szerint nekünk, számvevőknek nem csak a negatívumokat kell kiemelnünk, lássuk meg, ahol csak lehet a követendő gyakorlatokat is. Ezért pozitív példaként hadd említsem meg a következtetésünket, hogy az európai mezőgazdasági garancia alapból származó közvetlen kifizetések, melyek a többéves pénzügyi keret vonatkozó fejezetének zömét adják, lényeges hibától mentesek. Még egyszer mondom, lényeges hibától mentesek. Persze, azt sem hallgathatom el, hogy akadnak még problémák is. Ennek érzékeltetésére három példával fogok élni. Egyet a mezőgazdasági kérdések egy másik területéről, egyet a kohézióból, egyet pedig a kutatásból veszek. Egy általunk feltárt esetben egy mezőgazdasági termelő köztes kultúra ültetésére kapott környezetvédelmi támogatást. Valójában nem ültetett ilyen növényt, és nem vezetett öntözési és művelési naplót sem helyszíni vizsgálatunk eredményeként a tagállami kifizető ügynökség eljárást indított a támogatás visszafizettetésére. Egy másik esetben azt állapítottuk meg, hogy egy kedvezményezett a kohézió területén túl igényelte projektje közvetlen költségeit. Ezek a költségek valójában az intézet központjában felmerült általános jellegű költségek voltak, és nem kapcsolódtak a projekt végrehajtására létrehozott konkrét szervezethez. A szóban forgó projekthez közvetlenül kapcsolódó költségekkel kívül minden költséget támogatásra jogosulatlanak tekintettünk. Egy harmadik esetben egy kutatási projektben résztvevő KKV -e valósnál több munkaórát jelentett be a projekttel kapcsolatban, és a kiszámításukra is helytelen módszert alkalmazott tovább rontotta a helyzetet, hogy a bejelentett alkalmazottakat, alkalmazottat egy másik vállalat, a KKV testvérvállalata foglalkoztatta, amely nem volt részese, részes fel a támogatási szerződésnek. Ezért mindezeket a költségeket nem ítéltük támogathatónak, és volnának még példáim. Hangsúlyoznom kell, hogy gyakran elegendő információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy a hibák jelentős részét megelőzzék, illetve észleljék és kijavítsák. Ha a bizottság és a nemzeti hatóságok felhasználták volna ezt az információt, akkor az uniós költségvetésnek még nagyobb hányada maradna a számbevőszék, illetve a bizottság saját lényegességi küszöbe alatt. De itt sem állhatunk meg. Most lehetőségünk nyílik arra, hogy új szemszögből tekintsünk azokra az ellenőrzési bizonyítékokra, melyek az irányítási és kontrollrendszerek javulásának köszönhetően állnak rendelkezésünkre. 2017-ben a gazdasági, társadalmi és területi kohézió területén kísérleti jelleggel módosított megközelítést alkalmaztunk. Az alapvető változás az volt, hogy a kiadásért felelős szervezetek által már végrehajtott ellenőrzéseket és kontrollokat vizsgáltuk felül, és végeztük el újra. Ez az új ellenőrzési megközelítés figyelembe veszi a jogalapokat érintő, a parlament és a tanács által 2013-ban elfogadott jelentős változtatásokat. Ebből adódóan jelenleg olyan bejelentett kiadásokat ellenőrzünk, melyekre nézve a tagállamok és a bizottság már alkalmazták általuk feltárt szabálytalanságokra vonatkozó pénzügyi korrekciókat. Ezért megállapításainkból egyértelműbben kitetszik, hogy a bizottságnál, illetve a tagállamokban hol állnak fent továbbra is hiányosságok, és így magasabb szintű információkat tudunk szolgálni önöknek itt a parlamentben. Az elkövetkező években ezt a projektet a szükséges feltételek fennállása esetén más kiadási területekre is kiterjesztjük. Figyelmünket és erőforrásainkat azonban annak megítélésére is összpontosítanunk kell, hogy az unió polgárokért végzett munkája valóban eredményese. Nem elég pusztán annyit tudnunk, hogy valamely pénzösszeget helyesen költötték el, azt is tudnunk kell, hogy okosan költötték el. Hadd hozzak még egy példát a külső fellépések területéről. Egy általunk felkeresett projekt esetében egy nemzetközi szervezet, szervezet 280 ezer eurót meghaladó költséggel szállított ki 150 ezer euró értékű szavazóurnát és szavazólapokat. Igaz, hogy itt harmadik országbeli választásokon kapcsolódóan valóban kényes és sürgető esetről volt szó, de polgárainknak mégis nehéz megmagyarázni, ha az Unió ilyen módon használja fel a pénzüket. Hölgyeim és Uraim! Egyik legutóbbi különjelentésünkben rámutattunk, hogy több tagállam számára nehézséget jelent az európai strukturális és befektetési alapokból származó források megfelelő felhasználása. E tekintetben örvendetes, hogy a bizottság több olyan intézkedést javasol a következő pénzügyi időszakra, amelyek hozzájárulhatnak a kohéziós alapok jobb felhasználásához. A megoldás részben önöktől függ, ha időben elfogadják az új többéves pénzügyi keretet és az ahhoz kapcsolódó többéves pénzügyi programokat. Ugyanakkor az uniós költségvetés továbbra is jelentős nyomás alá helyezik az elkövetkező évekre, köz, évekre kötelezettségvállalásba vett nagy összegű kifizetések. A kötelezettségvállalások magas és a kifizetések alacsony szintjének kombinációja miatt új rekordot értek el az Unió immár 267,3 <clears throat> milliárd euróra rúgó fennálló költségvetési kötelezettségvállalásai és előrejelzések szerint a fennálló kötelezettségvállalások összege 2020 végére még magasabbra fog nőni. Véleményünk szerint a következő többéves pénzügyi keretnek prioritásként kell kezelni ezt a problémát. A számvevőszék biztosan nem fog beleszólni a nettó befizetők és a nettó kedvezményezettek közötti vitában. Az előbbiek szerint alig, hanem csökkenteni kell a kötelezettségvállalásokat, még az utóbbiek szerint többre van szükség. Arra a tényre azonban utalhatunk, hogy többek között a fennálló kötelezettségvállalások növekvő halmaza miatt későbbre fog kitolódni azon pénzügyi programok hatása, melyekről önök, törvényhozók jelenleg vitáznak. Hölgyeim és uraim! A teljes uniós költségvetés csupán mintegy 1%-át teszi ki az összes uniós ország együttes bruttó nemzeti jövedelmének. Ezért, noha fontos az unió költségvetésének eredményes felhasználása, reálisan kell szemlélnünk, hogy mit lehet elérni a reánk bízott pénzzel. Ha teljesíthetetlen várakozásokra adunk okot, akkor eljátszuk az uniós polgárok bizalmát. Véleményünk szerint a következtetés egyszerű. Az Unió ne tegyen olyan ígéreteket, amelyeket nem képes beváltani. Napról napra bizonyítanunk kell azt is, hogy az uniós hatásköröket eredményesebben lehet uniós, mint nemzeti szinten gyakorolni. Még egy szőt, mielőtt befejezném, Nekünk, számvevőknek az a hírünk, hogy mindig visszafelé tekintünk. Idén azonban úgy gondolom, az előrenézésre is jogunk van. Számíthatunk rám, hogy az elkövetkező hetekben véleményeket bocsátunk ki a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó az Európai Unió pénzügyeit illető különböző javaslatokról. A parlamentre és a tanácsra fontos döntések várnak, rendkívül örvendetesnek tartjuk, hogy a bizottság ezekkel kapcsolatban javasolja a jelenleg több, jelenlegi többéves pénzügyi keretben oly nagyon hiányzó rugalmasság figyelembevételét, a helyes irányba tett lépés ez is. Hölgyeim és uraim! Amikor az egyre bizonytalanabbá váló világban igyekszünk megszabni utunkat, biztosítanunk kell, hogy döntéseink szilárd pénzügyi alapokon nyugodjanak. Mutassuk hát meg polgárainknak, hogy be tudjuk váltani ezt, amit ígértünk, hatékonyan váltjuk be, és ezt új módon tesszük, hogy valódi hatást gyakoroljunk. Köszönöm figyelmüket, és állok elébe a véleménycserének. Én is Lazaró kollega és, és kollégáim is örömmel válaszolják maga kérdéseiket. Für den sehr interessanten und wichtigen Bericht. Ich möchte ein Versäumnis nachholen, Herrn Haushaltskommissar. Köszönöm szépen. Öttinger biztos úrat, hadd üdvözöljem, elnézést nem is láttam, amikor bejött a teremben, de most minden esetre ezt pótolom. Lázáró úr szeretne hozzászólni valamit, még mielőtt megadom a szót a kérdések feltételére. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ne, ehhez nincs hozzáfűzni valóm az elnök által elmondottakhoz, nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Akkor Öttinger biztos. Frau Vorsitzende, liebe Frau. Elnök asszony, tisztelt képviselők, kedves hölgyeim és uraim, eh, kedves Léne elnök úr, Lazar úr, Murphy úr, Keszlovsz úr, az Európai Számvevőszék munkatársai, tisztelt eh, képviselők, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A bizottság köszönetet szeretne mondani a számvevőszék éves jelentéséért, és érdeklődése és nagy egyetértéssel, messze menő egyetértéssel veszük tudomásul a számvevőszék ajánlásait. A számvevőszék nyilván tudja, hogy az európai költségvetésnek milyen jelentősége van. Nem ez az egyetlen eszköz az európai politikának, de egy releváns eszköze, e, és ezt ő is tudja. Osztjuk azt a célt, hogy a az európai költségvetéssel valódi európai hozzáadott értéket kell teremteni. A költségvetés az európai GDP 1%-át teszi ki, eh, tehát ez korlátozott, és ennél ez még inkább fontosá teszi, hogy eh, józanul, meggondoltan eh, használjuk ezt fel. Ezt várja tőlünk a közvélemény, a tanács és a parlament munkája nem egyszerű, Eh, nagyon fontos a további, a hibahatár további csökkentése, illetve a költségvetés végrehajtásának optimalizálása. Hálásak vagyunk, hogy a számvevőszék elismeri azt, hogy további javulások eh, történtek az eh, ez az előírások végrehajtásában. A 2017-es költségvetés további előrelépés az optimalizálás felé tehát az európai végrehajt, költségvetés végrehajtásának optimalizálása felé. Valóban a számvevőszék korábbi ajánlásait és követeléseit, kéréseit, követeléseit is komolyan kell vennünk, itt a parlamentben is, és a következő évek mentesítési eljárásaiban ezek mindig szerepet játszottak. A költségvetés végrehajtásának optimalizálásához a bizottság és a tagállamok közötti jobb eh, együttműködés, illetve az intézmények és a tagállamok hatóságai közötti jobb együttműködésre van szükség. A bizottsági munkatársak és a tagállami minisztériumok és adminisztrációk eh, közigazgatások jobb együttműködésére van szükség. Itt is látjuk, hogy már sikerült javítani ezen az együttműködésen, de még nem értük el a célt. Ismerjük azokat az aggodalmakat, amelyek felmerülnek a minőséget illetően és a szabályszerűséget illetően egyes tagállamokban, ami a költségvetés végrehajtását illeti, és ezt a témát itt a parlamentben is meg kell vitatni, és igyekszünk a szabálytalanságokat helyszínen elkerülni, illetve kijavítani, korrigálni. A számvevőszék elnöke, Léne úr, a helyes irányba mutató fejlődést vázolja fel. Ez oda vezetett, hogy 2007 óta eh, megint csak korlátlan eh, megfelelőségi eh, tanúsítványt kaptunk a mentesítés során, a hibahatár csökken, és folyamatosan százalékos arányban tekintve csökken a hibák száma. A az Európai Számvevőszék átfogó jelentése eh, most a költségvetés végrehajtásában másodszor ismeri el a jelentős eh, előrelépést. Eh, számos megállapítást kaptunk a számvevőszéktől, amelyek nem újak számunkra, hanem az eljárás során, az év során már ezeket követjük az újabb ajánlásokat pedig komolyan veszük, tudomásul veszük, és a bizottság munkájába bevonjuk. Aki Horizon 2020, a számbevőszék megállapította, hogy a valódi személyügyi költségek struktúrája túl komplex, nehéz végrehajtani, és ezért az iránymutatásainkat még egyszer eh, meg fogjuk vizsgálni ezzel kapcsolatban. A második, másik példa, kohéziós politika. A számvevőszék a különböző eh, tagállami vizsgálati hatóságok munkájában eh, állapított meg hibákat, hiányosságokat, és itt is a minőség és a konformitás szabályszerűség verifikálására vonatkozó vizsgálati munkát, tagállami vizsgálati munkát felülvizsgáljuk, ellenőrizzük. Aztán, amíg a ralokat illeti, tehát amíg kifizetendő kötelezettségvállalásokat, ezeket is említette Léne úr, 270 milliárd eurót tesz ez ki, itt egy dolog engem aggaszt, az úgynevezett a better spending országok, vagy az euroszkeptikusok azt gondolhatják, hogy hát ez mennyi pénz, ez szinte két költségvetési évnyi pénz van a kincstárban, gondolhatják ők, de hát ez nem így van. Európa hosszú távú ígéreket, ígéreteket tesz, hosszú távú többéves projektekre, kohéziós politika, egyéb területeken ezeket bemutatják nekünk a pályázatokat, ezeket ellenőrizzük, aztán jönnek a konkrét eh, pályázatok, az kötelezettségvállalások, az a beruházások, az építkezés, a lebonyolítás, ebben öt év nem olyan hosszú eh, idő. Németországban például a projektek végrehajtása, megvalósulása olyan eh, sokáig tart, mert túlszabályozottak vagyunk, olyan jogállami eljárások vannak, amelyek lassítják a munkát, E, úgyhogy e, természetesen a kötelezettségvállalások e, vezetnek kifizetésekhez, de a kifizetetlen kötelezettségvállalások felhalmozódnak, 270 milliárd ebből az összefüggésben nem is olyan sok, persze igyekeznünk kell mindenképpen ezt felgyorsítani. A le nem hívott, ki nem fizetett a nem betonba vagy projektekbe öntött pénzek összege alacsony kell, hogy legyen. A 270 milliárd ez egy átmeneti összeg, egy nem egy olyan összeg, amelyet Európa kritikusaként most mindenhol nagy dobra kellene verni. Egyszerűen nem arról van szó, hogy elmaradásban vagyunk, hanem arról van szó, hogy így folyik a munka egy jogállamban, egy szabályozott jogállamban. Itt a demokráciában és a jogállamiságban hosszabb ideig tart egy projekt levezetése, mint egy olyan államformában, amit ugyan ismerünk, de nem szeretünk. Pontosan ezt a dimenziót egyébként igyekeznünk kell csökkenteni, kurtítani, az is nagyon fontos, hogy ne az utolsó hónapban fogadjuk el a költségvetés, a, a, 7 éves költségvetést, tehát ne 2013. decemberében a 2014-től érvez, ér, érvényes 7 éves költségvetés, hanem mondjuk előtte való év áprilisában, hogy egy, legyen előkészületi idő, lehessen felkészülni. N plusz kettőt t kéne alkalmazni N plusz három helyett. Örülök, hogy a parlament ezt támogatja. De vannak tagállamok, amelyek ezt teljesen máshogy látják, inkább N plusz 3-at, sőt N plusz 4-et, N plusz X-et akarnak, vagy N plusz soha napját. Nem, az N plusz 2 az egy fontos és konkrét válasz amivel lehet ezen a problémán javítani. A hiba határ ellenőrzés alatt tartása, illetve csökkentése az Európai Bizottság agendájának fontos témája, és folytatni kell a, a, azt a, az eljárást, amelynek során javítjuk ezt a um, végrehajtást azért mondjuk el azt is, hogy ahol hiba van, az nem mindig csalás, vagy korrupció, vagy pazarlás. Van ilyen is, és ezek súlyos esetek, de sokkal inkább arról van szó, hát inkább normál esetekről, nem, nem csalásokról van szó a legtöbb esetben. És gyakran a hiba határ, a hiba összeg az évvégéig esetleg nem eh, jav, került kiavításra, de a következő évben igen, vagy az év során igen, úgyhogy a, egy év költségvetési végrehajtásának során ez megtörténik. Aztán biztosítani szeretnénk azt is, hogy egy program lezárása és az ellenőrzések végrehajtása után 200 eh, alatt maradjon a hibahatár. 2017-ben a fennmaradó hibahatár, hibahatárt egy százalék alatti számra becsüljük, 0,6 százalék valószínűleg a helyes eh, becslés. Szeretnénk javítani az egyszerű, az szabályokat, de ennek során nem akarjuk és nem szabad gyengíteni az ellenőrzést. Ez egy igazi művészet, minél kevesebb bürokrácia, de elég ellenőrzés legyen, hogy az eljárás egyszerűsítése ne vezessen oda, hogy a csalási esetek száma növekszik. Aztán továbbra is nagyon oda kell figyelni a hozzáadott értékre, illetve az eredményekre, a bizonyítható sikerekre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, múlt héten az éves menedzsment és teljesítmény beszámolónkat készítettük el, és ebben bemutattuk, hogy Európa költségvetése mely területeken hoz pozitív eredményeket a polgárok számára. A fontos mm, eredmények, sikerek azt mutatják, hogy európai szinten minden egyes projekttel, minden egyes euróval, minden programmal olyan hozzáadott értéket érünk el, amely hozzáadott érték az egyes nemzeti programokban, nemzeti keretekben nem lett volna elérhető. A következő költségvetési, többéves költségvetési eh, keretben még inkább oda akarunk figyelni erre a hozzáadott értékre. Egyetlen olyan eh, pályázatot nem, sem akarunk támogatni, amely nem eh, hoz bizonyíthatóan hozzáadott értéket, európai hozzáadott értéket a polgárok számára. Október 12-én lesz egy konferenciánk, erről majd még beszélünk, a költségvetés jövője abból a szempontból, hogy a hozzáadott értéket maximalizáljuk. Ebben az összefüggésben a parlament kritikus tanácsadó szerepe nagyon fontos, és hát ennek a parlamentnek ezen grémiumának a támogatása is fontos. Ami a következő MFF javaslatokat illeti, a számvevőszék fontos tanácsait figyelembe vesszük, illetve a mentesítésre vonatkozó fontos ajánlásokat nagyon örülök annak, hogy a számvevőszék nem csak a múltba tekint, és nem csak a múltba tekintően kritikus költségvetési értékelési szerepet vállal, hanem előre is tekint állásfoglalásokkal, különjelentésekkel, landscape elemzésekkel és ez fontos tanácsokat tartalmaz a jövőre nézve, és a további eljárások során a 2019-es költségvetési tervezésre, illetve a következő költség, többéves pénzügyi keret tervezésében ezt komolyan vesszük. A rugalmasság közös célunk, ezért hálás vagyok, hogy a jövőbeni, ma még nem látható, nem felismerhető feladatokra elég rugalmasan tudjunk reagálni. Aztán a netto befizetők és netto kedvezményezettek témája is felmerült. I want my money back, mondhatnánk. Ez a gondolkodásmód nem felel meg az idő szellemének. Korábban a kohézió és a mezőgazdaság 80%-ban a mi kiadásunkból valósult meg. Projektekkel, közvetlen kifizetésekkel a vidékben világosan lehetett látni, hogy mi az, ami visszajön. De hogyha most a menekült segélyek, a kutatás, a migráció, a határvédelem nagyobb szerepet játszik. Ebben ezekben nem jön vissza a pénz. Ez Maliban marad, Nigériában marad, Egyiptomban marad, vagy Bulgária, bolgár-török határon, de olyan tagállami elvárásokat és polgárok által megfogalmazott elvárásokat elvárásoknak felel meg, amelyek elhangzottak, de a pénz nem jön vissza. De ezt el kell magyarázni. A nettó befizető országokban is ezek a fontos célokat szolgálják, ezek a beruházások, befektetések. Még egyszer köszönöm a jelentést, köszönöm a jó együttműködést, a számvevőszék szakértői és az én és mi szolgálataink szakértői között az elkövetkezendő hetekben még részletekben menően megvizsgáljuk azt, hogy az Európai Bizottság munkáját mennyiben tudja jobban támogatni, vagy mennyiben tudjuk ezt megvalósítani. Az bizottság munkájában egyébként nem látok itt semmilyen ellentmondást, messze menőleg egyetértünk. Köszönöm szépen, biztos úr. Most először a jelentéstevők kapnak szót, aztán az árnyék jelentéstevők, és aztán a képviselők. Ayala Sender asszony szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Léne elnök úrnak és Lezaró úrnak. Köszönöm, hogy bemutatják a számbevőszék újéves jelentését. Ez konszolidálja azt a tendenciát, amit korábban elkezdtünk, korábban már láthattunk az összes intézményben, a számvevőszék, ez a szakbizottság és az Európai Parlament, az Európai Bizottság, amely türelmesen, de kitartóan fogadta a különböző kritikákat, illetve ajánlásokat, és aztán ott vannak még a tagállamok is. Ők is elvégezték a munkájukat, sokszor nem egyszerű ez a munka, ahogy a Szötinger úr is mondta, hiszen a kéréseink, illetve az ajánlásaink rendkívül bonyolultak. Örülök annak tehát, hogy ez az előrelépés ilyeténképpen konszolidálódott, és köszönöm azt, illetve örülök annak, örülök annak, hogy sikerül meggyőznünk azokat, akik hazudoznak arról, hogy hogy áll a költségvetés állapota. állapota. Említette Léne úr az 1%-ot, ez nem nagyon nőtt, de azt gondolom, hogy a jövőre nézve fontos szakpolitikákat ebből tudjuk támogatni. Ne felejtjük, hogy a válság imáron tíz éve kezdődött el, és nagyon sok egyenlőtlenséget termelt ki Európában. Ennek ellenére azt gondolom, az, hogy jobban el tudjuk magyarázni, hogy milyen erőfeszítéseket tettünk, hogyan hajtottuk végre a költségvetést, szerintem ez mindenképp egy pozitív előrelépés. Aztán az is nagyon fontos, hogy az óvatosságra odafigyeljünk. Az egyik ok annak, hogy ez a tendencia konszolidálódik, az az, hogy 2017-ben, a szóban forgó évben a kifizetések volumene csökkent, másrészt viszont pozitívnak vélem azt, hogy hogy az előző pénzügyi évet sikere, sikerült kielégítően lezárni. A számvevőszékkel kiváló az együttműködés, ennek nagyon örülök. Ezt minden évben elmondom, és minden évben javul az együttműködés. Az elmúlt években elég sok reform történt, pont a mi szakbizottságunk kérésére, ajánlására a számvevőszék azt hiszem, hogy alaposan átgondolta, vagy újra gondolta a fellépéseit, a tevékenységét, és azt gondolom, hogy a polgárok, a tanács és a parlament kérésére mind odafigyelt, ami viszont az adatok összehasonlíthatóságát illeti, szerintem itt még mindig vannak nehézségek, azért, mert történelmileg fontos témákban, kohézió, mezőgazdaság, ezekre gondolok, ezeken a, ezekben a témákban szerintem még komoly együttes munkára van a szükség, hogy az adatok összehasonlíthatóbbak legyenek. Általánosságban kell tudni összehasonlítani ezeket az adatokat, és ne felejtjük el, hogy az eurofóbok szeretik az ilyen problémákat, gyengeségeket kihasználni. Van tehát még munkánk ezen mentesítéssel kapcsolatban. Aztán a közvetlen kifizetések esetében a hiba arány témájában azt gondolom, hogy nagyon komoly munkát végezték az egy, illetve az egyszerűsítés ajánlását vagy gondolatát is nagyon komolyan vették, itt is komoly munka, munkát hajtottak végre, de ami a visszatérítések témáját illeti, itt egy új kérdőjele jelent meg, ez pedig a közvetlen kezelés, és azt gondolom, hogy itt azért még elég sok dolgot lehetne tenni, ezt még javítani lehet, csak úgy, mint néhány évvel ezelőtt a kutatással kapcsolatban tettük, itt is ezt a témát is elő kell venni, meg kell nézni azt, hogy a, kö, a közös kezelésben mit lehet javítani. Tudom, hogy gyorsan kellett a válságot megoldani az elmúlt tíz évben, de a ralok aránya nagyon megnőtt, rekord mennyiséget értek el ezek a volumenek. Ezzel kapcsolatban kéne még valamit elérni, hogy nem csak az MFF-ben, hanem általában a, közös kezelést valahogyan javítanunk kell, és jó lenne, hogyha nem lenne ennyi megemészthetetlen vagy megemésztetlen mennyiség, mert ezt nehezen tudjuk megmagyarázni a polgároknak. Azt gondolom tehát, hogy ez nem segít abban, hogy átlátható viszonyokat teremtsünk a költségvetésben. Nem szeretném hosszúra nyújtani a beszédemet, de hadd mondjam el azt, hogy a számvevőszékkel olyan területeken is együtt működünk, ahol nem mindig volt teljes a megértés, néha nem találtuk meg a középutat. Vannak olyan témák is, amit gyorsan félretettünk. Aztán ott van például a migráció témája, ez a minimális összeget szenteljük csak ennek a témának, vagy a fejlődés, fejlesztés kérdése is a migráció belső és külső politikához tartozó téma egyszerre. A főigazgató asszonynal a közelmúltban egyeztettem ezzel kapcsolatban, és szerintem a számvevőszeknek is, és nekünk is ezzel kapcsolatban még komoly munkánk van. Föl kell mérni, hogy hogy történik pontosan az auditálás. Maga e- az ennek a témának szent költségvetés nagyon apró, és véleményem szerint ez nem járult ahhoz hozzá, hogy a polgárság belássa, hogy az Európai Uniós fellépésnek milyen hozzáadott értéke van. Nem tudják felmérni azt, hogy az európai költségvetésből ennek a témának szánt összegek mennyiben segítettek a dolgok megoldásában tehát nagyon sok függ attól, hogy hogyan tudjuk elmagyarázni, vagy mennyire tudjuk elmagyarázni a polgároknak azt, hogy mit is tettünk. Ugye 2019-ben egészen biztosan ez lesz az egyik fő csapás iránya a választási kampánynak. A populisták egész biztosan nagyon hatékonyan föl fogják használni ezt a témát az Európai Unió ellen, a európai polgárok jövője ellen, úgyhogy azt gondolom a legjobb, hogyha világos viszonyokat teremtünk, és elmondjuk azt, hogy ezzel a költségvetéssel, ezzel a szakpolitikával, ezekkel a föllépésekkel hogyan tudunk megoldást nyújtani egy olyan problémára, ami most úgy tűnik az egyik legnagyobb probléma lesz majd a választásokon, az egyik legfontosabb téma. Végül is másról is lehetne még beszélni, de szerintem a polgárok számára ez az egyik legfontosabb téma, és a populisták is ezt használják fel leginkább. A mentesítéssel kapcsolatban arról is beszélhetnünk, hogy hogy a külpolitika végrehajtás, vagy a kereskedelmi politika végrehajtása. Tehát ezek is olyan témák, amelyekkel, amelyeken keresztül javíthatjuk a polgárok hely, helyzetét, és az egy százalékos arányt azt gondolom, hogy maximálisan ki tudjuk használni. Az a lényeg, hogy megfelelő nagy legyen a hozzáadott érték. Köszönöm. Léne úr következik. Köszönöm szépen, Ajala asszony. Kiegészítés szeretnék tenni a meglátásához. Úgy gondolom, hogy jelentős előrelépést tesz javaslatot a bizottság, hogy a radok tekintetében az N plusz 3-as eljárásról az N plusz 2-es eljárásra térjünk át. Az M plusz 3-as eljárást azért vezettük be, mert a pénzügyi válság során sok országban a saját források rendelkezésére bocsátása nem működött, de a pénzügyi válságot szerencsére letudtuk. Itt az idő, hogy a rendes állapotra térjünk vissza. Egyébként a RAL minden költségvetésnek részét képezi. Az a nehézség csupán, hogy a ralok -ok összege most már az egész költségvetés dupláját teszi ki, és ez egy sor bizonytalanságot teremt. Ez nem ideális, hogy úgy mondjuk. Ezért tehát azt kérjük, hogy változtassuk meg ezt a trendet, és remélem, hogy a jogalkotó a bizottság által is szándékozott trendváltást bevezeti. Értem én, hogy egy-két tagállam az N plusz XY, N plusz soha napján szeretné elfogadni, de hát erre nincsen lehetőség. Itt konkrét lépésekre van szükség. Arra is utalni szeretnék, hogy valóban feszültség van egyrészt az egyszerűsítés iránti szándék között, a közvetlen kifizetésekkel, másrészt a hatékonyság és a performancia igénye között. E két érdek között egyensúlyt kell találni. Helyes, hogy mindig egyszerűsíteni akarunk, de azt is meg kell érteni, hogy vannak esetek, ahol nem lehet egyszerűsíteni ahhoz, hogy megfelelő ellenőrzést gyakorolhassunk, komplex szabályokra van szükség, de nem szabad, hogy olyan komplex szabályokat alkalmazzunk, amelyek maguk is a hibák melegágyaiként működhetnek. Jó egyensúlyt kell itt tehát találni. Ami pedig az árszámadás vagy mentesítési eljárást illeti, ezt az eljárást tudásunk szerint támogatni fogjuk. Az MFF a többéves pénzügyi keret tekintetében, ahogy említettem, már egy sor öm, véleményt fogunk kiadni az elkövetkező hetekben. Remélem, hogy ezek az önök számára hasznosak lesznek. A ralok kérdését további elemzés témájává fogjuk tenni, nem a véleményeik egyikében, de elnökként kollégáimat megkeresem azzal a felvetéssel, hogy vizsgáljuk meg a ralok szélsőséges léptékének hátterét, és készítsünk javaslatokat arról, hogyan lehet ezt a helyzetet javasol, javítani. A Jaspersről egy jelentést készítettünk nem olyan régen, és itt arról volt szó, hogy a végrehajtás szolgáló adminisztratív hatékonyságot a tagállamokban javítani kell. Javaslatunk, illetve beszámolunk konkrét javaslatokat tartalmazott arról, hogy hogyan lehet ezt a célt jobban elérni. A migráció kérdése persze egy új súlyponti kérdésé vált. A harmadik kamaram most már nem csak a külpolitika kérdéseivel foglalkozik a számbevőszéken belül, hanem a jogállamiság, a migráció és más kérdések is hatáskörébe tartoznak. Éppen most a migrációról egy jelentést készítünk, ez belátható időn belül elkészül, és biztos vagyok benne, hogy az önök információ iránti igényét is ki fogja elégíteni ez a számvevőszék szempontjai szerint. Ennyit akartam mondani az előadó asszony észrevételéhez. Köszönöm. Jönnek az árnyék jelentéstevők, én vagyok a néppárt árnyék jelentéstevője. Ezért most azonnal magamnak adom meg a szót általában a végén adom meg magamnak, de most elsőre megadom. Köszönöm az elnöknek a jelentést. Ez egy hasznos jelentés, de egy-két mondat minden éves jelentésben és minden rendkívüli jelentésben is szerepel. Jelesül, hogy a bizottság az információkat nem használja fel, amelyekkel rendelkezik. Ön azt írta a jelentésében, hogy nem kielégítően. Van-e a számvevőszéknek egy munkahipotézis a tekintetben, hogy miért van ez így, és ezt kérdezem a biztos úrtól is. Miért nem használja fel a bizottság a rendelkezésére álló információkat? Például a tekintetben, hogy a tagállamok igazgatósi hatóságaival milyen kapcsolatban legyenek, hogyan bánjunk velük, úgymond. Másik kérdés az éves tevékenységi jelentésről újton újra minden éves jelentésben olvasunk, és itt a statisztikák megbízhatóságát mint kérdést fel lehet vetni. A bizottság belső revizória már rámutatott erre, hogy ez egy probléma. Tehát a statisztikák megbízhatóságára kérdezek rá, illetve az éves tevékenységi jelentések pozíciójára. Harmadik pont a pénzeszközök, a pénzügyi instrumentumok, ez a legfontosabb a jelentésben. A, a kedvezményezettek száma 10 alatt, aránya 10% alatt van, miközben ezek nőttek. Gondolom tehát, hogy a bankok a mérlegeit díszítik ezzel, de ez is egy jogi hiányosságra mutat rá, hiszen az idáigi jogszabály nem elegendő, csak régi jelentések állnak rendelkezésünkre, néha nagyon régi jelentések, amelyek alapján dolgozhatunk. Melyek tehát a következtetései a pénzügyi instrumentumok tekintetében? Ezeket ugye nekünk felkínálták kvázi, hogy a beruházások végrehajtását szolgálják, és összességében ezen új pénzügyi instrumentumok igazából nem működnek jól. Hányadán állunk ezekkel, és vannak még a régi periódusból kifutó pénzinstrumentumok, vagy ilyen új pénzügyi instrumentumok, például 8,5 milliárd euró hollétéről nem tudunk semmit sem mit tehetünk e területen, mit kell tennünk annak érdekében, hogy javítsuk ezt a helyzetet. A 4,2%-os hiba arány a kutatás területén milyen következtetéseket von le ebből? Én magam is üdvözlendőnek tartom, hogy csökken, folyamatosan csökken a hiba százaléke. Ez azt jelenti, azt mutatja, hogy munkánknak értelme van, munkánk eredményes, de hogyha azt látom, hogy micsoda előfinanszírozási arány segít a statisztika felcsinosításában, akkor azt látom, hogy van itt még mit tennünk. Ezek lettek volna az én kérdéseim, most pedig Dlabajova asszonynak adom meg a szót az Alde nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr, biztos úr. Először is meg szeretném köszönni a számvevőszéknek az átfogó, kitűnő munkát a 2017-es éves jelentés kapcsán. Számomra nagyon fontos maga a performancia teljesítmény, és évek óta az ALDE hangsúlyozza, hogy a költségvetés felhasználását, performanciáját vizsgáljuk meg, és úgy gondolom, hogy az a tény, hogy egy külön fejezet foglalkozik ezzel az éves jelentésben üdvözlendő. Ugyanakkor a bizonyság a megfelelő performanci információkat nem kellőképpen használja. Mi több, a rendelkezésére álló performancia adatokat a tervezéshez sem használja fel a bizottság, mondja az éves jelentés. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak példával kell előrejárnia a tekintetben, hogy a performanci információkat jobban használja fel, egy új kultúrát kell a tekintetben kialakítania. Nagyon fontos, hogy a bizottság a performancia adatok felhasználását a bizottság döntéshozatalában megmutassa, hogy mi hogyan használja ezeket fel. Ugyanakkor a visszatérítés alapú kiadások struktúrája továbbra is ugyanaz, majd hogy nem minden hiba amely a nem jogosult költségek visszatérítésére, vagy eh, nem jogosult projektek vagy tevékenységek eh, visszatérítésére fordul, innen ered, holott a bizottság már intenzifikálta erőfeszítéseit. Tehát a jogszerű és nem jogszerű projektek között nem tudunk különbséget tenni. Meghökkent ez, hogy ezt nem tudjuk végrehajtani. Kérdésem tehát innen ered, a hibák struktúrájáról kérdezem mind a számvevőszéket, mind a bizottságot. Mit kell tennünk az egyszerűsítés érdekében? Hogyan lehet jobban átláthatóbbá és érthetővé tenni azt, hogy mi a jogszerű költség, mi a jogszerű projekt, mi a jogszerű tevékenység, mi nem. Hogyha erre a kérdésre választ tudunk adni, akkor a hiba, a visszatérítés alapú kifizetések hiba százalékát 90 százalékkal csökkenthetjük. További kérdésem a bevételre vonatkozik. A vám család és az EU saját forrásainak védelméről szavaz ma még a parlament. Mind az Olaf éves jelentésében, mind a számvevőszék jelentésében hall, olvasunk erről. Mit tehetünk, kérdemén? Annak érdekében, hogy a vám vámokat minden egyes beléptető helyen kivessék, és ezután be is, be is szedjék a vámhatóságok. Köszönöm. Flanagan kollega nincs itt, a De Jong kollega kapszott. Köszönöm, elnök asszony, sajnálom, hogy kollégámnak el kellett mennie. Rövidre fogható mondandómat, jó irányba haladnak a változások. A kollégák egy sor észrevételét leégyeztük. Van egy konkrét kérdésem a kohéziós alapok tekintetében. Múlt évben egy lábjegyzetben szerepelt ez a meglátás, de legalább valahol szerepelt, az a meglátás, hogy a kohéziós alapok vélhető um, hiba százaléka nem szerepel az egész szövegben, két és fél milliárdot tesz ez ki. Ez a um, megfelelő időszakon kívüli időszakból ered. Kérdezem, hogy ez az összeg, ami tavaly 2,5 milliárd volt, idén mennyit tesz ki, hiszen itt a, számve, a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságban erről átfogó vitát folytattunk. A két százalék, ez egy további két százalékos hiba százalék, százalékot adhat ki kiegészítőleg. Második kérdés. Az biztonsági és az állampolgársági szakpolitikákat nem vizsgálták meg ebben a jelentésben. Javaslom, hogy a jövő évben ezt változtassák meg. Ez egy olyan ágazat, amely hatalmas jelentőséggel bír. Beszéltünk a migráció kérdéséről, beszéltünk a bevándorlási ügynökségnél fennálló problémákról illetve a jövő kihívásairól, amikor egyre több EU pénz és alapot fordítanak majd ezen szakpolitikákra. Utolsó észrevételem, nagyon aggaszt az úgynevezett Juncker alap tekintetében a hiányzó kifizetések számadata, különösen azokban az országokban, ahol ezekre nagy szükség van, itt óriási a csúszás, a lemaradás a kifizetésekben. Azt jelenti ez tehát, hogy ez az alap talán nem is működik kellőképpen, és ilyen módon az, az alap egész struktúrájára rá kell kérdeznünk. Jól látom ezt, illetve ha igen, akkor mit jelent ez, milyen következtetései vannak mindennek? Stász kollega. Ehm, e-, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék Léne úrnak és kollégáinak köszönetet mondani. Köszönöm a munkájukat, önt is, és munkatársait is valóban köszönet illeti meg, mert el szoktuk felejteni azt, hogy egy-egy számvevőszégi tag mögött egy nagyon komoly csapat áll. Nagyon örülök, hogy ellátogatott ide a parlamentbe, a szakbizottságunkba, és örülök a javaslatának, ami az ügynökségekre vonatkozik. Egy hónappal hamarabb érkezett az anyag, mint a tavalyi év során. Magáról a jelentésről azt tudom mondani, mint amit Denis mondott az imént, a dolgok jó irányba haladnak, évről évre csökken a hiba arány, ez mindenképpen pozitív. Még egy dolgot tapasztalhatunk minden évben, nagyon sok az információ, nagyon sok dolog van, amit a bizottság is, aminek a bizottság is tudatában van, a tagállamok is tudatában tagállamok is tudatában vannak ezeknek, de nem használják ezeket fel, nem lépnek, hogy még jobban csökkentsék a hibaarányt. Például a 4%-os hibaarány a növekedés és foglalkoztatás témában, ez akár 2%-ra is csökkenhetett volna, vagy 2% alá, vagy, az, vagy a fejlesztési alap. Ez valójában a költségvetésen kívül helyezkedik el, de még így is egy 4 milliárdos alapról van szó erről, ebben a témában 4,5% a hiba arány, de hogyha felhasználták volna a rendelkezés álló információt, akkor ez is lehetett volna 2,4%. Greszlászon is beszélt arról, hogy, a, hogy évről évre, akár a korábbi parlamenti mandátumok alkalmával is ugyanez a probléma merült fel. Van információ, elérhető, de hogyan lehet mégis rávenni a tagállamokat arra, hogy ezt fel is használják, ezt az információt? Különféle módszereket javasoltak ezzel kapcsolatban, de nincs meg a megállapodás, nem tudnak megegyezni a tagállamok, hogy, hogy ezt pontosan hogyan kéne megtenni. Ayala Sender asszony beszélt arról, hogy valamiféle módszer nekünk is javasolni kéne. Lenne egy másik témám, Denis az imént utalt erre, a ralok további növekedése ez a 16 as és 17-es oldalon olvasható, arra a dokumentumról beszélek, amit tegnap kaptunk készhez. Hogyha ezt elolvasom, akkor arra juthatunk, hogyha, ha, hogyha magasabb ez az arány az MFF-ben, akkor megvan annak sajnos az esélye, hogy a kötelezettségvállalásokat nem fogják felhasználni. Aztán van itt egy táblázat is. Itt felsorolja, azok, felsorolják azokat az országokat, amelyek felsorolja azt, hogy az országok mennyiben részesülnek. Ezek mind új tagállamok, és ez nyilván nem véletlen. Úgy tűnik, hogy ez egy, úgy tűnik, hogy ez egy administratív probléma, sőt, valójában ez egy politikai probléma lehet, mert Egyszer, amikor az MFF-re tárgyaljuk, előbb-utóbb meg kell változtatni ezeket a dolgokat. Mi az értelme annak, hogy ez a rengeteg pénz eljusson ezekbe az országokba, hogyha aztán nem használják ezt fel megfelelően. Szerintem ez egyértelműen politikai kérdés. Néhány ország esetében konkrétan gondot jelent ez. Ezek mondom új országok, új tagállamok. Aztán van még egy dolog, ami nem szerepel a jelentésben, de Léne úr, megengedi, ha megengedi, akkor mégis föltenném ezt a kérdést. Az érdekelne, hogy ki az a szembevőszégi tag, aki ellen Olaf nyomozás folyik. az embereket ez érdekli. Nagyon súlyos vádak érték ezt a számvevőszéki tagod. 12 év során nyilvánvalóan nem ő volt az egyetlen, akit megvádoltak, illetve aki bűnös lehetett. Én úgy gondolom, hogy a számvevőszék nem tudom, hogy a számbevőszékben milyen kultúra él ezzel kapcsolatban. Ez a múltban történt eset, nyilván megtették a szükséges lépéseket, de korábban a számbevőszékben volt egy olyan fajta munkakultúra, ami ezt lehetővé tette. Nem szeretném, hogy ez a számbevőszégi tag legyen a fekete bárány, hiszen maga az egész számvevőszék és annak az elnöke is, vesz, is felelős, hogy nem teremtett rendet a számvevőszéken belül. Ez lenne a kérdésem, és az Olafnak is fölteszem majd a kérdést, hogy voltak-e egyéb esetek. Szeretném, hogyha a számvevőszék az összes számvevőszéki tagot, akkori tagot kivizsgálja. Azt szeretném tudni, hogy ez jellemző volt-e az ilyen típusú problémák jellemzőek voltak-e akkor, vagy ez egy egyedi eset volt? Köszönöm. Mások ö, árnyék jelentéstevők, vagy más képviselők, akik szót kérnek, nincsenek, úgyhogy eh, Biztos úr, megadom a szót a számvevőszék elnökének. Jó, azt javaslom, hogy Lazar úr eh, válaszoljon a specifikus kérdésekre, és aztán én pedig az általánosabb kérdésekre, például az utolsó kérdésre. Tessék. Thank you. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök asszony, tisztelt elnök úr, köszönöm először is. Kreszle asszony kérdésével kezdeném. És Stiles úr is megfeltette ezt a kérdést, hogy miért van az, hogy az Európai bizottság, míg a, minden információ a rendelkezésükre áll, nem veszik észre és nem korrigálják a hibákat. Nos, nem csak a bizottságról van szó, hanem a tagállamokról, a tagállami hatóságokról. És nincs egy általános válasz arra, hogy ez miért történik így. Számos oka lehet ennek. Az információ nem teljes vagy nem korrekt nyilvántartásba vétele, nem világos iránymutatások a bizottság részéről, nem elég képzettek esetleg az audithatóságai a tagállamoknak, vagy nincs megfelelő ellenőrzés a bizottság részéről, ami a tagállami hatóságokat illeti, tehát nem ellenőrzik rendesen a hatóságokat. Egy példa, amire idén bukkantunk, egy operatív program esetében amelyben pénzügyi eszközöket használtak fel, a K, mégpedig azt a pénzügyi eszközt, amely a KKV-k támogatására jött létre. Úgy láttuk, hogy az összeg 80%-a olyan cégekhez ment, amelyek nem kicsik voltak. A hatóságok mit csináltak? Ellenőrizték, hogy a pénzt befizetik-e a pénzügyi eszközbe, de nem mentek ennél messzebb. A bizottság, amikor megkapták az éves elszámolást a tagállami hatóságoktól, nem ellenőrizték ezt az információt, de egyszerűen tudomásul vették. Tehát valóban, hogyha elég odafigyeléssel kezelik ezt a kérdést, akkor alacsonyabb lenne a hiba határ. Labajova asszony kérdése. a kapcsolatban, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy csökkentsük a hiba határt a nem támogatható eszközök esetében. Hát nagyobb felkészülés, nagyobb ellenőrzés kell a bizottság részéről. Lebajova asszony emellett azt kérdezte, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a vám bevételeket megfelelően szedjék be. Az Európai Bizottságnak biztosítani kell azt, hogy elég kapacitás álljon rendelkezésre ahhoz, hogy a vám beszedés megtörténjen. De Jong úr felvetette azt a kérdést, amit a tavalyi éves jelentésben vetettünk fel, két milliárd euró ami nem volt benne a hiba határban, nem került beszámításra. hiszen a határidő, amíg felhasználhatók voltak ezek az összegek, meghosszabbodott. Ez egy egy eset volt, ringfencingre került sor, kibővítettük, vagy meghosszabbítottuk a határidőt, de idén nem ugyanez a helyzet. Döjong úr emellett felvetette azt a kérdést, hogy értékelni kell a biztonság és polgárság témáját. A mi forrásaink korlátozottak, és és ezen korlátozott forrásokat a lehető legjobb módon kell felhasználnunk. A biztonsági és polgársági témában való kiadások két milliárdra rúgnak. Nem gondoljuk, hogy a források helyes felhasználását jelenteni hogyha specifikus külön ellenőrzés alá vonnánk ezt, azonban bizonyos tranzakciókat ellenőrzünk, A, tehát a teljes költségvetés ellenőrzés, az a teljes költségvetés véleményezése során ezeket ellenőrizzük. Viszont van számos performance audit ezen témákkal kapcsolatban, és ahogy az elnök is elmondta, a hármas kamara illetékességét kibővítettük azért, hogy ezen témákra jobban tudjon koncentrálni. De Jong úr emellett felvetette azt a kérdést, hogy a Juncker terv azon célok eléréséhez vezete, amelyeket kitűzött maga elé. Az év végére eh, elkészítünk egy külön jelentést, egy performance auditot azzal kapcsolatban, hogy a Juncker terv hogyan halad, és eléri -e azokat a célokat, amelyeket kitűzött maga elé. Részemről ennyi. Köszönöm. Léne úr, köszönöm szépen. Lazarú kollégának. Azt hiszem, hogy van még itt néhány dolog. Az egyik, a pénzügyi eszközök ez nem fog már túl sokáig tartani, hogy az FC jelentés elkészüljön néhány héte. Nyilván ebből felismeréseket lehet levonni, hogy a pénzügyi eszközök mennyire hatékonyak, milyen nagy az elosztás, milyen hat, mennyire hatásos ez. Azt hiszem, hogy ebben a beszámolóban majd részletesebb választ találnak a kérdéseikre, mint most. Ami a kutatási területet illeti, én hát általános szerepet töltök be, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem tudok most választ adni. A konkrét ülésen a konkrét jelentéstevővel kellene ezt megvitatni. Nyilván ő jobban ismeri a részleteket, az éves jelentés erre vonatkozó részletes adatait. Ami a performance-t illeti, nagy örömmel vettem eh, figyelembe a, tudomásul azt, hogy dicsérik az éves jelentésünk ezen részét, de ezen még szeretnénk javítani. Augusztus, október végén lesz egy vita a szemvevőszékben egy konkrét javaslatról arról, hogy a performance jelentéstételt hogyan lehet javítani. Számos ötlet, gondolat felmerül ezzel kapcsolatban, ezeket felvitatjuk, ez nem olyan téma, amit össze akarunk dobni rövid idő alatt, hanem sokkal inkább részletekben menően akarjuk ezt elkészíteni. De most itt konkrétan nem tudom ezt megmondani, hogy milyen irányt vesz ez a vita. Most azon gondolkodunk, hogy ezt a performance részt hogyan tudjuk még jobban javítani, hogy jobb, hasznosabb információk álljanak rendelkezésre. Migráció. Még egy kiegészítő megjegyzés teljes mértékben helyes, hogy az éves jelentésben meg kell vizsgálni, hogy a forrásainkat hogyan kezeljük, az információk gyűjtését illetően, de migráció az egy prioritás, egy súlyponti kérdés. A harmadik kamara számára ez egy prioritás, és ezen a területen sokkal több mm, performance jelentést fogunk készíteni. E, e, az elmúlt években egyre több információt fognak kapni, mert én ezt ugyanúgy látom, mint Döjon kollega, ez nagyon fontos politikai jelentőséggel bír, akkor is, hogyha az összegek önmagukban alacsonyak, minden esetre érdemes figyelni erre a kérdésre, és ott is követjük a pénz útját, és megnézzük, hogy hol költik el a legtöbb pénzt ebből, ott meg kell néznünk a hatékonyságot. Az utolsó kérdés, az úr, ez nehéz helyzetbe hoz engem, ez a ezt a témát csak zárt ülésen lehet felvetnem, úgyhogy ezért kérem értse meg, hogy általános választ adjak az ön által felvetett kérdéseket, nem csak, hogy komolyan veszük, hanem mi is feltesszük ezeket a kérdéseket, megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket, következtetéseket, következményei lesznek ennek, ez sem um, um, titok, de majd egy külön zárt ülésen beszámolok erről. Most nyílt ülésen vagyunk, és a részletekről nem beszélhetek itt, és azt hiszem, hogy ennyi. Jó, köszönöm szépen. Én a koordinátoroknak azt javaslom, hogy azt az Olaf jelentést kérjük meg, hogy hadd férjünk hozzá ehhez az Olaf jelentéshez, a bizalmi anyagokhoz. Köszönöm. Elnök asszony, kedves képviselők, néhány rövid választ szeretnék adni a felteszett kérdésekről. Az Európai Fejlesztési Alapnál a hiba százalék 3,3-ról 4,5 százalékra nőtt. Ezt a jelenséget nagyon komolyan vesszük, de arra szeretnénk utalni, hogy éppen ezen a területen projektpartnerekkel hajtják végre a projekteket, és ez eh, nagyon kockázatos tud lenni. Nagyon komplexek ezek a projektek, Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a vizsgálat lezárta után és a források visszakövetelése után a, az utolsó évben 1,88%-nál volt a végleges hiba százalék, ez pedig abszolút az elfogadható sávban van. Másrészt Hogyha azt kérdezik tőlünk, hogy minden információt felhasználunk-e, akkor általánosságban azt mondhatom, hogy igen. A köztisztviselők hajlanak arra, bizony hajlanak arra, hogy az információkat elolvassák és fel is használják. Sőt, a bizottság köztisztviselői nagyon ö, ö, nyakasak is tudnak lenni. De ha a 2017-es költségvetési évből kapunk információt, ezeket nem lehet mindig 2017-ben már fel is használni, ezeket feldolgozzák. Lehet, hogy ez idén vagy a következő évben fognak ezek az információk visszakövetelésekhez vezetni. A közigazgatások általában megbízhatóan, de lassan, ám alaposan dolgoznak. Ezért tehát nem lehet azt várni, hogy a zárszámadás során már minden egyes rendelkezésre álló információból a visszakövetelés is megtörtént. Aztán a nemzeti ö, eszközök, ről kell beszélni, nem csak európai szinten, hanem nemzeti és regionális szinten is használják az úgynevezett új vagy innovatív pénzügyi instrumentumokat vagy eszközöket. A jelenlegi pénzügyi keretben csak korlátozott lehetőségünk van arra, hogy ezen eszközök felhasználását nyomon kövessük. Az új MFF-ben több ellenőrzési lehetőséggel rendelkezünk majd. Az ilyen ellenőrzési eszközeink szélesebb körben kerülnek kiépítésre. A jelentés tételi kötelezettsége, amelyet a tagállamoknak be kell tartani. Nos, ezt a kérdést is megerősítve szabályozza majd az új költségvetési keret időszakában az idevágó jogszabály. Az MFF-ről szóló tárgyalások során fontos, hogy önök is támogassák a bizottság ezen javaslatát. Tegnap este a plenárison nagyon fontos vitát játszott a vámcsalások kérdése. Fontos szerepet játszott ez a vita, amely a vámcsalásokról szólt. Egyértelmű, hogy a vám bevételeket be kell szedni. Ez egy európai közös érdek, de nemzeti hatóságok és nemzeti köztisztviselők végzik ezt a közös európai munkát. Éppen ezért attól függ mindez, hogy kellő kompetenciával, szakértelemmel dolgozzanak a nemzeti vámosok. De ugyanakkor sok tagállamban az elmúlt években korlátozták a vámhatóságok költségvetését, nem embereket vettek fel, hanem embereket bocsátottak el. És a vámhatóságok nem csak a vám bevételért vagy a vám eljárásért felelnek, hanem más fajta ellenőrzést is végrehajtanak az áruforgalomban, és lehet, hogy ezek olyan érdekek itt már, amelyek nem az európai közös költségvetést érintik, hanem a tagállami érdeket. Az a kérdés tehát, hogy a tagállami érdeket, hogy egy működő, teljesítőképes vámhatóság működjön, az európai érdekkel hogyan lehet összekapcsolni. Az én, a mi MFF javaslatunkban a tagállamoknál maradó vám bevételek részarányát 20-ról 10%-ra akarjuk csökkenteni. Bizonyítani tudjuk, hogy 10%-kal is teljesen fedezhetők a költségek. A 20% voltak éppen egy közvetett mellékbevétel volt a tagállamok számára, például a nagy kikötőkkel rendelkező tagállamok számára. 10%-kal Rotterdam, Hamburg, Bremerhaven vám költségeit, vagy Genova, vagy Antwerpen kikötőjének vám, vám költségeit fedezzük, hogyha 20%-ra emeljük a saját részt, a tagállamokat arra ösztönözzük, hogy ellenőrizzenek. Tehát a 10% objektíven helyes, de lehet, hogy nem teljesen bölcs, lehet, hogy érdemes volna 20%-os részesedéssel motiválni a tagállamokat. Kíváncsian várjuk a számvevőszék jelentését, az EFSI-ről, a Juncker alapról. Ez egy teljesen új politika terület volt. Meg kell vizsgálnunk, milyen költség hatékonysággal járt az, milyen kiterjedtséggel járt ez a, a Juncker terv, a Juncker alap. Kíváncsian várjuk a számvevőszék és a parlament észrevételeit. Ugyanakkor a kohéziós alappal és más programmal összevetve itt nincsen fix tagállami részesedés. A mindenkori projekt minősége és célra vezető voltak el, hogy itt meghatározó legyen, és sajnos sok olyan tagállam volt, akik egyáltalán nem vettek részt ebben a, az EFSI tervben, és a tagállamok egyharmada volt abban a helyzetben, hogy a Juncker tervet és az EBB, az Európai Beruházási Bank finanszírozását lehívja. Az Invest EU program keretén belül jövő év első negyedében vizsgáljuk majd meg a Juncker terv hatékonyságát. Köszönöm, biztos úr! Lehet, hogy ebből egy rendkívüli jelentést érdemes majd csinálni, hogy a bizottsága rendelkezésére álló információkat miért nem használja készen. Az a vélekedés, hogy mindig más hibák jelentkeznek félrevezető, azt hiszem, hogy nagyon hasonlóak a hibák, hasonló típusúak a hibák, éppen ezért érdemes volna megvizsgálni, hogy melyek azok az információk, melyeket a bizottság végső soron nem használ fel, jól lehet, rendelkezik velük. Nagy kíváncsisággal olvasnánk a viszik ilyen témájú rendkívüli jelentését. Szarvam a kollega. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt elnök úr. Elég jól elvégezte a munkáját. Jól elvégezte a munkáját. Örülök biztos úrnak is, hogy el tudott ide látogatni. Azt hiszem, hogy eléggé sok dologra kiterjedt az eddigi vita, de remélem, hogy tudok még érdekeset mondani. Azt hiszem, hogy eddig még senki sem mondott önnek köszönhetet azért, hogy milyen korán elkezdte a szünidőt. Nem tudom, hogy ezt hogy kell szépen mondani angolul. Valójában a Költségvetési Bizottságnak ez igazából nem szünidő, de az biztos, hogy elkezdődött ez az évvégi ünnepélyes időszak. Aztán szeretném kiemelni azt, hogy mennyire fontos az, hogy nőnek a ralok, a liquidé aránya növekszik. Ismételten előállt ez a helyzet, évről évre elmondjuk ugyanezt, és ezzel a, ezt a bizottságnak is mondom, egyértelmű, hogy ezt a problémát kezelni kell. Ezekkel a kifizetési lyukakkal nem lehet tovább folytatni a működést, főleg az MFF vége fele, és ezt nem tudjuk elfogadni. Nézzük a, külön a fejezetek. Az első, az első nagyobb fejezet. Nos, szerintem egyértelmű az üzenet a bizottság felé, hogy vannak olyan költségek, amelyek nem számolhatók el, és a kedvezményezettek ezeket vissza szeretnék követelni, úgyhogy azt hiszem, hogy van valami, amit elrontottunk, vagy a folyamatokkal, vagy a folyamatok ellenőrzésével. Ezek az arányok ugyanis elég magasak, nagyon sok olyan költség van, ami nem számolható el költségként, és ez nem változik. A két legnagyobb falad, a mezőgazdaság és a kohézió. A mezőgazdaság témájában, ha megnézzük a teljes hibarányt, 2,4% ez, és valójában tudjuk, hogy mi ez. Ez minek tudható be az első pillérben de a részletekről nem tudunk eleget. Második pillér, illetve vidékfejlesztés, itt is magas a hiba arány. De attól tartok, hogy még mindig nem egészen világos, hogy mi a teljes kontextus, legalábbis itt a szakbizottságban mi ezt nem tudjuk pontosan, nincs eléggé nagy rálátásunk, és jó lenne, hogyha megismerhetnénk a részleteket ezen számadatok mögött. Kohézió. Erre vonatkozóan is lenne egy kérdésem. Bevallom, nem igazán értem. Nem tudom, hogy hogy juthatunk arra a következtetésre, vagy elnézést, még egyszer itt rákérdeznék. Azt állítják, hogy a 3.0-as hibarány annak tudható be, hogy kivételesen alacsony az elfogadott kiadások száma. 8 milliárd. 8 milliárdot vizsgálnak? Nem értem, hogy ez milyen hatással van egyáltalán a hiba arányra. Arra számítanak, hogy a pénzügyi keret vége felé 2018-ban majd még jobban megnő ez a, ez a volumen, de ez milyen hatással van a hiba arányra? Hogy fognak ezek össze? Aztán a fejlesztési alappal kapcsolatban is lenne egy ilyen kritikai meglátásom. Nem tudom, hogy jól értem-e vagy nem, ha nem, akkor kérem, hogy javítsanak ki. A bizottságnak, a bizottság eléggé rugalmas, rugalmasan dönt arról, hogy teljesítették-e a különböző feltételeket, megfelelőségi fejlesztés, feltételeket. Éppen ezért nem feltétlenül fogják a hibákat megtalálni az auditban tagállami szinten. Az, hogy 3,4-ről 4,5-re nőtt a arány, annak ellenére, hogy ez itt le van fektetve, nos, tudjuk, hogy valójában itt harmadik felekről illetve kockázatos területekről van szó, amire Öttinger biztos úr is utalt. Azt szeretném tudni, hogy mi lenne a valós hibarány a fejlesztési alappal, hogyha a reális adatokkal dolgoznak. Ezt is évről évre láthatjuk, olvashatjuk, de nagyobb átláthatóságra van szükség. Tudnunk kell, hogy mi a helyzet ezzel a pénzzel. Nagyobb átláthatóságra van szükség, különben nem tudjuk, hogy mi az a pénz, amit elpazarlunk, és mi az, amit nem. Köszönöm. Liberácki kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Léna úr, köszönöm, Ötinger biztos úr. Meghallgattuk a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők véleményét úgyhogy azt hiszem, én már, nekem már nem is kell kritizálnom a helyzetet. Inkább arra koncentrálnék, hogy az elmúlt négy évben milyen volt az együttműködésünk Ötinger biztos úrral. Itt a szakbizottságban. Az elmúlt években azt gondolom, hogy elég komoly előrelépést értünk el. A hiba arány százalékosan alacsonyabb, illetve abszolút értékben is csökkent a hibák aránya. Ezek a legalacsonyabb értékek, a, legalacsonyabb számok abszolút értékben. Közös célunk az, hogy hozzáadott értéket érjünk el, és Léne úr utalt is erre. Szerettük volna, hogyha egy kicsit célirányosabb lett volna az alapok felhasználása, jobb hatékonysággal tudtuk volna ezeket az alapokat felhasználni, végrehajtani a költségvetést, és ezáltal szerintem az Európai Unió imidzse is javult volna hogyha nem megfelelően vagy nem jó célra használjuk fel az alapokat, akkor legjobb lenne, hogyha nem is kezdenénk ebbe bele. Így megtakarítanánk, nem pedig rosszul használnánk fel a pénzt. A tavalyi év második felén, felére ugyanez igaz, mint 2018-ra a kifizetések feltorlódtak, elnök asszony említette, hogy a valós kifizetések és a, és a kötelezettségvállalások között mekkora a eltérés. Lengyelország esetében az 1,5 2%-os éves GDP növekedést Szerintem jó eredménynek könyvelhetjük el, ez az Európai Unió támogatásának hatására jött létre. Ez mindenképpen pozitív, ezek az alapok gazdasági növekedést érnek el. Említette, hogy az átláthatóság mennyire fontos. Említette, hogy szabályokra van szükség ahhoz, hogy nagyobb átláthatóságot érjünk el viszont a túl sok szabály eleve kevesebb átláthatósághoz vezet. Szerintem csak a szükséges mennyiségű szabályra van szükség, és tudnunk kell, hogy az alapok miért jöttek létre, kik a kedvezményezettek, arra használjuk-e fel az alapokat, amire kitaláltuk őket, ezeket kell kimutatnunk. Aztán van egy másik pozitívum, amit az elmúlt négy évben tapasztaltam. Léne úr utalt arra, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség. Elképzelhető, hogy a kötelezettség vállalások, illetve a pályázatok mennyisége közötti különbség miatt egyes alapokat át kell majd helyezni. Éppen ezért szerintem el kéne azon gondolkodni, a számvevőszéknek, hogy mikor kell alapokat máshova átcsoportosítani. Azt hiszem, jó volt az együttműködés, jó munkát végeztünk, bemutattuk, hogy nem vagyunk arrogánsak, és azt is tudjuk, hogy még nagyon sok munkát kell elvégeznünk. Sokat ennivaló. Köszönet az elnök asszonynak köszönet, az elnök úrnak köszönöm, hogy ilyen jó volt az együttműködés. Elnézést. Mindjárt el kell mennem, mert sajnos egy időben több helyen kell jelen lennem. Köszönöm. Frau Kollegin Schmidt, bitte. Schmidt asszony. Ja, möchte mich zuerst einmal bei den Vor Először is szeretnék az előttem szólóknak eh, eh, köszönetet mondani, eh, és csatlakozom az ő dicséreteikhez, úgyhogy rögtön rá is térek a kritikára. Elnök úr azt mondta, hogy amire ön rábukkant, azt mások, arra mások is rábukkanhattak volna, hát akkor a többiek miért nem bukkantak erre? A két kis, illetve egy kis kérdésem emellett, Herrics, az osztrák számvevőszéki tag tegnap fantasztikus sajtótájékoztatót tartott, különleges dolgokat mondott ott el nyilvánosság előtt. Ez most ez a gyakorlat, hogy mielőtt mi megismerjük a számvevőszék jelentését saját megfontolásuk alapján a számvevőszéki tagok saját prioritásaikat figyelembe véve ki kiadhatnak különböző híreket? Öttinger biztos úr azt mondja, hogy a bizottság nagy egyetértéssel veszi tudomásul a jelentést, a hiba határ szinte minden esetben nem csalásra vezethető vissza, vagy a tagállami munka minőségét is meg kell, meg kell vizsgálni. Nos, ezek a kérdések hát egy kicsit olyan, mintha el akarnak homályosítani azt, hogy a számvevőszék jelentésben az van, hogy a, az Európai Bizottság egy partnernek két millió euróval többet fizetett ki hibás értékelés miatt, Hát most két millió, mi ez a három és fél milliárdos fejlesztési alap költségvetéséhez képest? Vagy az van itt, hogy az Európai Bizottság a maradék hiba határt vizsgáló szervezet munkáját nem ellenőrizte megfelelően. Hát most akkor ezzel mi a helyzet? Nem felelős a bizottság ezért? Miért nem akadályozták meg ezeket a problémákat? Ezek a dolgok engem nagyon elgondolkodtatnak. Én is voltam már jelentéstevő a fejlesztési segély témájában, és ezzel ráérek, rátérek a következő témára. Azt mondták nekem hogy a költségvetési segítségnyújtás fantasztikus dolog. Én a költségvetési támogatást eléggé um, ellenzem, mert hát a pénznek nincs szaga, mondják nálunk Ausztriában, úgyhogy nem igazán tudjuk követni az útját. Úgyhogy Kedves biztos úr, mit gondol ön a költségvetési segítségnyújtásról? A jelentésben eh, az is benne van, hogy a számvevőszék 2014-es ajánlásait a bizottságnak három év elteltével 58%-ban hajtották végre, 6%-ot egyáltalán nem, a többit meg úgy nagyjából. Ezt most minden évben ellenőrzik, hogy az ajánlásokat hogyan hajtják végre a nagyra becsült biztos úr kijelentései után azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó lenne, mert egy ilyen típusú eh, hiba eh, szintet mindenképpen azonnal kezelnie kell a bizottságnak. A jelentés eh, főleg, hogyha a bizottság a szembevőszék jelentését nagy egyetértéssel fogadja. Aztán a ralok a bizottság öm, tagjait nem sikerült meggyőznöm annak ér, idején arról, hogy a jelenlegi helyzetet öm, egy kicsit vegyük figyelembe, és szabadítsunk fel összegeket. Erről nem sikerült meggyőznöm a bizottság munkatársait. Azt mondták, hogy minden le van kötve, és mindennek megvan a helye, és aztán ilyen nagy ralok vannak. Mi a helyzet azokkal az eszközökkel, amelyeket nem hívtak le? Ezeket visszamennek a fazékba, és aztán évek, évtizedekig itt őrizgetjük, holott másút nagy szükség lenne ezekre. Végül még egyszer köszönöm szépen, tényleg barátilag az önök jelentését, és köszönöm a biztos úr jelenlétét is. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr, biztos úr. Későre jár, úgyhogy próbálom rövidre fogni. Úgy vélem, hogy aggódnunk kéne a jelentés tartalma miatt. Ennek szerintem három oka is van. A abszorpció, a szabályosság, illetve az eredményekre gondolok. Nézzük az abszorpciót. A kollégák már említették, hogy a jelentés értelmében ismételten rekordot értünk el a fennálló kötelezettségvállalások miatt. Ez egy nagyon komoly rekord, ennek nem kell örülni azt mondta az elnök úr, hogy a 16%-os átlagos abszorpciós ráta a 2011-es MFF-ben, 14-es MFF-ben alacsonyabb, mint az előző tervezési időszak hasonló évében, amikor 22% volt ez. Magyarán szólva, E, illetve ezt elmagyarázta a, bizots, a számvevőszék, hogy ez miért történt. Későn foglaltuk el a jogszabályokat, nehezen, foga, nehezen foglalták el az ezzel kapcsolatos szabályokat, nehezen hajtották végre, nagyon nagy volt a közigazgatási teher, illetve nem volt egyszerű a különböző, a különböző pénzügyi tervezési időszakokat összekötni. Ez már megoldódott? Avagy még mindig fennáll a probléma? Vagy esetleg súlyosbodik a probléma? Itt pedig a szabályszerűség kérdése merül fel, illetve az ezzel kapcsolatos pénzügyi eszközök kérdése. Biztos úr azt mondta, hogy ez egy ismeretlen terület, elképzelhető, hogy ez egy ingoványos talaj lesz majd, vagy még annál is nehezebben járható terület, és Pontosan ennek köszönhetőek a hibák. Ön is említette, hogy hát fölmerül a kérdés, hogy a pénzügyi eszközök kinek a javát szolgálják, hogy a biztos úr mondta, a tagállamoknak most már nincsen kvótája, akkor mire számíthatunk? Hova fog ez a pénz jutni? A gazdasági, szociális és területi kohéziónak a célja az lenne, hogy a tagállamok és a régió közötti különbségeket csökkentse. Véleményem szerint ez fogja eldönteni az Európai Unió sorsát, hogy az egyenlőtlenségek megfordulnak-e, és a kohézió ismételten működni fog vagy nem? És szerintem a jelentés alapján arra következtethetünk, hogy nem igazán lehet arra reménykedni, hogy a konvergencia vagy a kohézió működőképessége újraindul majd. Az auditált eh, az auditált eh, kiadások, eh, kohéziós kiadások száma nem növekszik azért, mert nincsenek meg az eredmények. 2018 végén, 2019 elején, vagy 19 előtt ezt mondhatjuk el. És erre gondoljunk akkor is, amikor az eredményekről beszélünk. Az eredmény azt jelenti, hogy az operatív programok célkitűzéseit el kell érni. Az eredmény nem egy elképzelés, hanem egy komoly, konkrét célkitűzések vannak, és azt hiszem, hogy itt is sok még a tennivalónk. Szerintem erre a jelentésen nagyon oda kell figyelni. Azt gondolom, hogy részletesen elemeznünk kell, hogy mire jutott a számbevőszék, milyen ajánlásokat tett. De azt szeretném, hogyha mindannyian odafigyeljünk arra, hogy mit a tágabb kontextust, lássuk meg, a fáktól az erdőt, azt hiszem, hogy az összkép az eléggé aggasztó. Köszönöm. Köszönöm szépen, Esvoz kolléga következik. Chairman, I will be brief. I've just got three. Elnök asszony, három észrevételem lenne, ha megengedi, megtenném ezeket. Az első, a bizottságnak intézném az első észrevételemet. Azt gondolom, hogy oda kell arra figyelnünk, hogy milyen komoly javulás történt ebben a, ebben a jelentésben a kötelezettségvállalások témájában. Aztán a ralok. A, amit a kollégák elmondtak, azzal én is messze menőkig egyetértek. A ralokra szükség van a beruházások kezelése miatt, de ez a szintű ral mindenképpen azt igényli, hogy ezt is okosan, ügyesen kezeljük. A bizottságnak szeretném azt mondani, hogy az elmúlt költségvetésekben egyértelmű célkitűzéseink voltak, hogy hogyan lehetne a ralokat megtartani vagy csökkenteni ezeknek a szintjét, és akkoriban sikerült ezt elérni, tehát megfelelő szinten sikerült tartani. Kollégek, szerintem eléggé aggasztó az, hogy az akkori pozitív terv, trend megfordult. Olyan ez, mintha a bizottság is megváltoztatta volna az ehhez kapcsolódó munkamódszerét, vagy gondolkodásmódját. A következő észrevételemet már lehet, hogy unja a számvevőszék elnöke, mert ezt évről évre elmondom. Ez a jelentés egy lehetőség. A közvélemény bizalmát tudnánk megnyerni ezen keresztül, Hogyha meg tudjuk mutatni, hogy a költségvetési folyamatot megfelelően ellenőrizzük, akkor azzal sok embert megnyerhetünk magunknak, hogyha van átláthatóság és elszámoltathatóság. Tudom, hogy ez egy elég érzékeny kérdés, és tudom, hogy elnök úr erről már beszéltünk a múltban, de még egyszer el kell mondanom azt, hogy minél több és minél jobb információnk van ezzel kapcsolatban. Példákra, részletekre gondolok, összehasonlításokra gondolok a jelentésben, annál nagyobb az átláthatóság, és, ez, és ennek következménye a közvélemény bizalma. A második dolog viszont, hogy számunkra a KONT tagjai számára ez kulcsfontosságú információ, és ez alapján tudjuk eldönteni a beruházási prioritásokat. Köszönöm. Kollégi Kohn. Ja, danke, Frau Kohn kolléga, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Lazaro úr. Először is osztom Ashworth úr értékelését. Valóban egy olyan eszköz ez, amit pozitívan kellene eladni a polgárok felé, mégpedig az, hogy csökken a hiba határ minden negatív megjegyzés mellett ez kulcsfontosságú üzenet, és ezt kellene először említeni, mielőtt a kritikára rátérünk, amire egyébként szükség van, és meg is fogom tenni. Az egyéb intézmények jelentéstevője vagyok. A, az adminisztráció szintjén, ugyan alacsony szintén, de e, a hiba határ ugyan alacsony szinten van, de duplájára nőtt a szúrópróbaszerű ellenőrzések e, felére csak csökkenése mellett. A 17. oldalon, itt ha megnézzük a ralokat, ezt jól értem? Hogy ez az összegek tehát a még nyitva lévő összegek teljes képét adja. Olyan projektek is vannak ebben, amelyek futnak még, tehát nem hívták le az eszközöket, vagy olyan eszköz, és olyan eszközök is, amelyekben még meg se nyílt, meg se indult a projekt, nincs is projekt. Ezt jó lenne, hogyha, hogyha ez így van, akkor jó lenne, hogyha ezt ketté osztanék, osztanák, látnánk, hogy mi az, ami még általánosságban nyitva van, és mi az, amit még a pro, amiben a projekt ugye megy, de még nem hívták le az összeget. Köszönöm. Kollégi Cella, bitte. Ja. Celler úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is köszönöm a Léne, biztos, Léne szembevőszéki elnök úr, Lázaró alelnök, illetve Ötinger biztos által adott tájékoztatást. A számvevőszék éves jelentései, a jelentések, ezek a munkánk alapját képezik, illetve a főigazgató jelentések egyaránt. A végkövetkeztetést több kollega is elmondta már. A közvetlen kifizetéseket illetően, ami a becsült hiba eh, határt illeti, ez szinte nulla működik. Eh, a jelentős, eh, hiba határt jelentőségi küszöb fölött van az igazgatási költségek, de hát eh, azt hiszem, hogy tévedni emberi dolog, eh, ezért ezeket valószínűleg nem fogjuk tudni csökkenteni, és hogyha további intézkedéseket, további ellenőrzéseket folytatunk, látjuk, hogy volt korrekció, eh, ki visszafizetések megtörténnek, tehát a 200- ra csökkent a hibahatár, és az itt elkövetett hibák kétharmada a közbeszerzésekben merül fel. Ma a plenárison egy új intézkedés és csomagról beszélünk a közbeszerzések esetén, és ezzel kapcsolatban megállapításra kell, megállapításra kerül az, hogy a 2014-ben kiadott közbeszerzések a tagállamok, iránymutatások ezeket a tagállamok nem hajtották végre, vagy késlekedve hajtották végre. Hogyha ezeket végrehajtották volna, akkor ott Tovább csökkent volna a hiba határ, mert ott van az egyik fontos hibaforrás. Ennek köszönhetően még sokkal inkább aminek önnek is fontos, Léne úr, azokra a területekre kellene koncentrálnunk, amelyekben, amelyeken felmerül a kérdés, hogy valóban elértük-e az európai hozzáadott értéket. Múlt héten felmerült a vita a ö, nagysebességű vonatokkal kapcsolatban a tagállamok építettek a nagysebességű szakaszokat, de a belső hálózatban, és ott, ahol az európai hozzáadott érték lett volna, amire létrejött az egész támogatás a határon átnyúló közlekedés területén, ott még mindig fragmentált a helyzet, 20 kilométerrel a határ előtt vége a szakasznak. Ezeket a dolgokat sokkal inkább um, kritizálnunk kell, és oda kell figyelnünk arra, hogy azok az eszközök, amelyeket az európai szint nyújt, ezek valóban az európai hozzáadott értéket hozzák. De továbbra is nem kielégítő, és Szárvama kollégához és Schmidt asszonyhoz csatlakozom, Európa a világban és a fejlesztési munka. Hát eléggé, ami a szembevőszék jelentésében van, ez elég barátian került megfogalmazásra, de én úgy látom, hogy szinte feladják e-, ezt a területet, mert az ellenőrzés szinte lehetetlen. Ez egy olyan terület, e, amelyben nagy szükség lenne az átláthatóságra, és főleg egy eredményorientált e, nézőpontra van szükség. Amit a fejlesztési politikában kapunk, ezek output számok, mennyi pénz ment ki. Az Európai Fejlesztési Alap és az Európai Költségvetés összesen kb. 12 milliárdot ad 2017-ben. Amit nem tudunk meg, az az, hogy milyen eredményeket sikerült eh, elérni. Output megvan, de az outcome nincs. Eh, és aztán a helyszínen hosszú távú mm, eh, hatások vannak-e, impact, a hatás Erről nem kapunk tájékoztatást. Úgyhogy itt is azt szeretném kérni, hogy fontos lenne erre is odafigyelni, főleg ami a számvevőszék munkáját illeti, illetve a bizottság munkáját. Nem elfogadható az, amit az elnök asszonyunk is mondott, ahol azt ígérték, hogy nem lesz már így, mégpedig, hogy az Európai Uniós delegációk Mm, éves jelentéseit nem szabad most már ilyen titkosítani, hanem legyen ez köz számára hozzáférhető. Aztán egyes jelentéseknél meg kellett állapítanom, hogy ami a cél elérését illeti, amiért egyáltalán a támogatást nyújtjuk, nagyon-nagyon gyenge lábakon állunk és a legtöbb pénz, ez is már elhangzott, a költségvetési segítségnyújtásban, a harmadik országokkal való együttműködésbe megy, ENSZ, világbank, akármi. Most hát megveregethetjük a vállunkat, hogy mi vagyunk a legnagyobb támogatók a fejlesztési munkában. Na de én voltam sok országban, a helyszínen, és nem látható, hogy mi vagyunk a támogatók, hogy mi finanszírozunk ezeket a dolgokat. Jó lenne, hogyha ez látható lenne, és ne kérdezzék már tőlem állandóan, hogy mit teszünk a menekült segély esetében, mm, mert általában nem látható a mi támogat, nem támogatásunk. Maximum egy kis európai zászlócskát kitesznek, de ennyi volt. Általában ENSZ finanszírozásnak tekintik ezeket a projekteket. Öttinger úr múlt héten New Yorkban volt az ENSZ-nél. Erről kaphatunk egy kis tájékoztatást. Ön ezzel lemaradt egy nagyon fontos találkozóról, e, amelynek a végén még ráadásul fél órára beragadtunk e, a liftbe is. Remélem, hogy New Yorkban jobb eredményekre jutottak. Uh, uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. a semlegesség és a függetlenség kérdését vettem fel a számvevőszék tekintetében, megvizsgálva a CV-t az auditoroknak, 40%-uk korábbi politikus, aztán vannak olyanok, akik akkor az intézményeknek dolgoztak, így már az auditorok 75, számbevők 75 százaléka veti fel az összeférhetetlenség problémáját. Nem a valós összeférhetetlenség, hanem a vélelmezett összeférhetetlenség az, ami meghatározó, ez is adja az összeférhetetlenség jogi definícióját. Az egyes auditált eh, projektek tekintetében van kérdésem. Az elmúlt években egész konkrét számokat kaptunk a hibás kifizetésekre, idén viszont a beszámolóban eh, csak eh, általános megfogalmazásokat tartalmaz a beszámoló, számomra ez szándékosnak tűnik. Ezen felül pedig a számvevőszék költségvetéséről nem hallunk. 45 ezer eurót fordítottak például arra, hogy 40 éves születésnapjukat üldözzék, ünnepeljék, és 150 ezer eurót akarnak iPad-ekre, 4G-s iPad-ekre fordítani a középszintű menedzsmentnek. Ráadásul pedig 236 milliárd eurót felelősségvállalási probléma is jelentkezik 12, 19 tagállam tekintetében. Hát nem tudom, hogy végül is csődbe megy az EU vagy nem. Az Egyesült Királyságban előfordult, hogy a North Hampshire területi tanács valóban csődbe ment és most a kormány közvetlen irányítás alatt vette ezt a City Council-t. A tizedik oldalon minősített véleményt ígérnek a kifizetések jogszerűségéről. Nos, hogyha egy magáncég egy ilyen véleményt kapna, akkor ebből nagyon nagy probléma jelentkezne, rendem. A 25. oldalon a 2,4%-os hiba százalékról beszélnek, ez 4,2 milliárd euró amit az adófizetők pénzéből ö, rosszul fizetnek ki. Arról beszélnek ö, vállukat veregetve, hogy jelentősen csökkent a hiba százalék, de mégiscsak szórjuk a közpénzt. Ráadásul bizonyos tranzakciókból csak egy bizonyos mintát ellenőriznek, tehát a valós képet nem is ismerjük bizonyos szakpolitikai területeken, mint a harmadik fejezet, az állampolgárság, nem szerepel egyáltalán hiba százalék. A 333. oldalon pedig azt olvassuk, hogy bármely harmadik állam kormányának kifizetett EU külföldi támogatást nem auditálnak. Azt hiszem, hogy ez tényleg felháborítós nevetséges. Végezetül pedig a jelentés azt vizsgálja meg, hogy hol szekték meg a szabályokat, de nagyon sok milliárd eurót pocsékolunk el olyan szakpolitikákra és tenderekre, amelyek semmit sem érnek. Ez az audit jelentés tehát a pocsékolásnak nem adja a teljes áttekintését, egy őszintébb áttekintésre van szükségünk hál' Istennek a Brexitnek hála nem kell majd sok milliárdot elfecsételnünk, és a saját eh, adóbevételeinket majd mi használjuk el fel. Hát nagyon szépen felolvastam, amit felírtak magának, de a tények legalább harmada, kétharmada nem stimmel, csak egyharmada, de hát nem az elnök feladata az, hogy erre rá irányítsa figyelmet. Csernecki kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, biztos úr ki elnök úr. Nos, nagyon sok bölcs észrevétel hallottunk korábban, meg szeretném köszönni a számbevőszék jelentését, melyet idén korábban kaptunk, mint a korábbi években. Ezt mindenképpen üdvözlöm, ezt a tényt. Annak is örülünk, hogy a hiba százalék csökkent. Az idei, idei eredmények a korábbi évek észrevételeit erősítik meg, mégpedig az a mód, ahogyan az alapokat elköt, elköltjük, kihat a kockázat szintjére, a kockázatok, a hibák kockázati szintjére. A kifizetési jogosultságok tekintetében nem voltak jelentős hibák, ugyanakkor a költségek visszatérítése tekintetében a hiba százalék sokkal magasabb volt. Tudjuk, hogy a hibák kockázata nő, ahogyan a feltételek, a jogosultsági feltételek komplexebbé válnak. Ezért figyelmünket arra kell koncentrálnunk, hogy egyszerűsítsük az eljárásokat. Nagyon fontos, hogy a főigazgatóság iránymutatásait is figyelembe vegyük, már pedig ezek nem mindig magyarázzák meg kellőképpen a jelentésben foglaltakat, hiszen szerepelnek bennük becslések a jövendőbeli kiadások tekintetében. Összességében jó ez a jelentés, köszönjük szépen. Megadom nem szarvam a kollega, majd utána Léne úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, hogy még egyszer megkapom a szót, és hozzátehetek valamit, amit egész egyszerűen elfeledtem. Túlzottan izgatott voltam a többi dolog kapcsán, amit el akartam mondani. Mégpedig az éves beszámoló napja ezt még nem nevezném az európai adófizetők karácsonyának, de mégiscsak az a nap, amikor a számvevőszék bemutatja az éves jelentését, egy nagy nap, és külön köszönetet kell mondani Lazaru úrnak, aki Léne elnök jobb keze, az ő segítsége nélkül ez a jelentés nem készült volna el. A Thank you. <clears throat> Köszönöm szépen. Szeretnék önöknek köszönetet mondani ezekért a kérdésekért, és köszönöm Szárváma úr a méltató szavait. A szemvevőszék éves jelentése csapatmunka eredménye. Úgyhogy nem csak az elnököt és engem nem csak minket illet, tehát az elismerés, hanem a számvevőszék teljes csapatát megilleti ez. Ha megengedik, akkor most próbálok válaszolni a feltett kérdésekre. És aztán az elnök úr kiegészíti majd azt, amit én mondok. Szarvama úr felvetéseivel kezdeném. Szarvama úr arra vonatkozóan tett fel kérdést, hogy mi a valós helyzet a mezőgazdaságban. Nem igazán értem a felvetését, de röviden hadd mondjam el a következőt. Összességében a mezőgazdaságban a hiba arány 2,4% volt, ebben benne foglaltatik a közvetlen támogatás EIGF-ből, illetve a különböző piaci intézkedések. Az éves jelentésben jeleztük, hogy a közvetlen támogatásoknál a materialitási szinten, szint alatt van a hiba arány, és a közvetlen támogatás teszi ki a kifizetések oroszlán részét és az, az, a hiba arány itt összességében 2,4. A másik rubrikában nincsen meg a hiba arány, de nyilván több lenne, mint 2,4, mert súlyozzuk a pilléreket, és így jön ki a 2,4-es átlag. Vagyis megjegyezik ez a mezőgazdaságban, ez a hiba a tavalyival. Nézzük a kohézióra vonatkozó kérdést. Idén az elfogadott kiadás a kohézióban 8 milliárd volt csupán, ezt az auditált populáció volt, ez volt az auditált populáció 8%-a tehát. 2016-ban a hasonló arány 36 milliárd euró volt, ez 28%-a volt a teljes kiadásnak. 2016-ban a hibarány a kohézióban 4,8% volt, idén pedig a legvalószínűbb hibarány 3%. A legvalószínűbb hibarány nem kapcsolódik ahhoz, hogy mennyi a kiadás, de 2017-ben a kohéziós politika kevesebbet tett hozzá a teljes hibarányhoz, mint az előző évben. Korábban ez ugye 28 volt, most pedig 8 százalék. Ez magyarázza meg részben, hogy miért csökkent a teljes hibarány 2017 16-ról 17-re. Miért lett ez 4, miért lett ez 4,8-ból 2,4 mint említettem, tehát a súlyozás miatt van ez, a kohéziós kiadások súlya volt kevesebb. Aztán fejlesztési alap, föltette azt a kérdést, hogy itt mi a valós hibarány. Ezt a kérdést nem igazán értettem. De a reakcióm az lenne, hogy az EDF-nél van egy külön éves jelentés, jelentésünk. Ez nem sokára elkészül, és részletesebb lesz, mint ez a mostani éves jelentés. A 7,8% a legmagasabb hibaarány, és a legalacsonyabb pedig 1,2%, úgyhogy az valószínűleg a, az átlag az 4% körül lesz. A költségvetési támogatás részesedése a teljes kifizetések között. Természetesen ez itt csökkente hiba arányt, mert itt nincs auditálás, tehát feltételezzük, hogy itt nincs hiba. És hogyha a teljes audit populációt veszük figyelembe, akkor ez nyilván csökkenti a hiba arányt. Schmidt asszony kérdése az volt, hogy az hogy ellenőrizzük-e, hogy az előző évek ajánlásait megfogadtuk-e, megvalósították-e. Igen, három évre visszamenőleg, tehát megnézik például az éves jelentésben a hármas fejezetet, ez a teljesítményről szól, akkor itt azt olvashatják, hogy a 2014-es ajánlásokat, 2014-es ajánlások végrehajtását ellenőriztük, a legtöbb ajánlást akkor végrehajtottuk. E- erre vonatkozóan egyébként van egy táblázat még, egy függelékben. A három évvel ezelőtti éves jelentésben foglalt ajánlásokat tüntetjük itt fel, illetve, hogy a jelenleg vizsgált évben, tehát az, az éves jelentés évében ezt mennyire valósították meg. Kón föltett egy kérdést, hogy az ötös fejezetben milyen trendeket láthatunk, miért csökkent a tranzakciók száma, és magyarázatot kért arra vonatkozóan is, ami a 17. oldalon van. A szo- a szociális alapra vonatkozó az MFF ötödik fejezetével kapcsolatban semmilyen trendről nem tudok beszámolni. Csupán azt mondhatom el, hogy a 200 ot nem haladja meg a hibaarány. Ez folyamatosan és régóta 2% alatt volt. Amikor ilyen alacsony a hibaarány, akkor statisztikailag, akkor tudjuk csökkenteni a mintavételek számát, és a normák értelmében audit véleményt adhatunk ki. Aztán a 17. oldalra vonatkozóan az audit levél témája, lebontjuk a fennálló vállalásokat tagállamokra, a strukturális és beruházási alapok esetében, és feltüntetjük, hogy eddig mit fizettünk ki. Ezek a ralók, amiről idáig szó volt. Az oldal jobb oldalán pedig azt jelezzük, hogy a fennálló kötelezettségvállalások milyen arányt képviselnek a kormány kiadásokban, tehát tagállami kormány kiadásokban. Mr. Bullock. Bullock úr. a semlegességgel, a számvevőszék sem, sem, semlegességére utalt, illetve függetlenségünkre. Politikusok, tisztviselők dolgoznak nálunk, a minősített véleményre is utalt. Elmondta azt is, hogy egy magáncég nem nagyon örülne egy ilyen minősített véleménynek a szabályossággal kapcsolatban. Bulok úr, szeretném önt és a szakbizottságot is biztosítani arról, hogy a semlegesség, illetve a részrehajlás mentesség bebizonyított a számvevőszék összes tagja esetében, megkérdőjelezhetetlen. Ez a különböző nemzetközi normákat betartjuk, az etikai kódexet is Körülbelül 900 szakember segít minket munkánkban, és ezek a normák jelentik a Bibliánkat. Ugyanolyan szakmai munkát végzünk, mint bármilyen magán, külső vagy belső audit cég. A minősített vélemény pozitív lépés. Pozitív lépés azért, mert már évek óta a legalitásról és a regularitásról másmilyen véleményeket adtunk, és tudtommal nincs sok olyan európai, tagáll- európai tagállami hatóság, amely a becsült arányról adna ki egy minősített véleményt. De van egy másik állam, amely becslést ad ki arról, hogy mennyi a megfelelési ráta, ez az Egyesült Államok, erre már utaltunk a múltban, és az, egy, az Egyesült Államok székének képviselője válaszolt egy kérdésre, amit feltettek neki a parlamentben, és azt a válaszában elmondta, hogy sokkal magasabb a hiba arány, mint amivel például mi itt előállhatunk ebben a jelentésben. Tehát ez egyáltalán nem javítani a helyzeten, sőt. Az Egyesült Államokban 10%-os a hiba százalék. Frau Volzner, vielen. Elnök asszony, köszönöm szépen. Kón úr kérdéseivel kapcsolatban hadd mondjak el valamit. Teljesen világosan el kell magyaráznunk, hogy mi a hiba határ nem vagyunk készek minden egyes tranzakciót, nem vagyunk képesek minden egyes tranzakciót ellenőrizni, ezt senki nem tudja biztosítani. 900 eh, munkatársa van a számvevőszéknek, ebből 600-an az auditban dolgoznak, és hogyha a compliance ellenőrzést meg csináljuk, ezt csak szúrópróba szerven tudjuk. Ez olyan, mint egy közvéleménykutatás. Az embereket megkérdezik eh, a véleményükről, eh, és aztán a közvéleménykutatók egy bizonyos formulát formula alapján felszorozzák ezt, hogy a lakosságnak hány százaléka gondolja ezt vagy azt, de ott is mindig van két-három százalékos eltérés. Most, hogyha egy 600, 700, 800 ezer szúrópróbát meg elkészítünk, ezt megnézzük, egy statisztikát tudunk ebből létrehozni, és ez megfelelő módszerrel bizonyos valószínűséggel megállapítja az eredményeket. Persze minél nagyobb a megvizsgált ügyletek száma, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy helyesek a következtetések. Hogyha megnézzük a mintákat, 95%-os 95%-os valószínűséggel mondhatjuk azt, hogy a Hibahatár. a becsült hibahatártól 1%-ban tér el maximum. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 2,4% os a becsült hibahatár, ezzel 95%-ban biztonságban mondhatjuk el eh, azt, hogy a valódi, igazi hibahatár 1,4 és 3,4% között van. Ennyit mondunk, semmi más, többet nem is tudunk. Ez azt jelenti, hogy az általunk mért hibahatár csak egy valószínűsíthető hibahatár. Tehát például, hogyha az adminisztratív területen 0,2%-ról 0,5%-ra növekedett a hibahatárt. Ez egyébként alapvetően alacsony. Nem is tudunk, ezen a területen ez annyira alacsony, hogy nem is tudunk pontosan mérni. Ezért arra tértünk rá, hogy bizonyos területeken a hibahatárt már nem is közvetítjük, tesszük közzé, mert a matematikai valószínűség határa alatt van, semmi értelme nincs már, nem szolgál semmilyen statisztikát és semmilyen más más célt sem. Ezt tudni kell, hogyha hibahatára foglalkozunk, a rendszer valamikor hát eléri a határait. Röviden. Minél jobb a hiba határ, annál nagyobb erőráfordítással és annál kevésbé valószínű eredménnyel kell értékelni a konkrét kijelentést. Most, hogyha a materialitás zónában, zóna alatt már nincs, és nem vagyunk képesek arra, hogy ezt mérjük, ezt egyszerűen tudni kell a hiba határa kapcsolatban. Aztán Schmidt asszony kérdése. Én nem tudom, hogy mi a helyzet a nyilvántart, a, a közététellel, ezt nem is olvastam. Tegnap délelőtt volt egy sajtótájékoztató Brüsszelben, a, a sajtó éves jelentését mutattuk be, de hát korlátozás alatt, és a sajtó általában betartja ezt, hogy tegnap még ne köz, tegyék közzé a jelentést, már, már persze közé tehetik. A mi megbeszélésünk után teljes, teljesen igaz, hogy voltak egyéb nemzeti sajtótalálkozók, de ugyanez az elvérvényes azokra is, hát de hogy valami mégis a napvilágra került, tehát jó. Megegyeztünk a szolgálatokkal, most ma Strasbourgban vagyunk, Brüsszelben vannak a, levele, a korrespondensek, nem tudok két helyen lenni e, egyszerre. Most nem tudok Brüsszelben sajtótájékoztatót tartani, és itt is lenni, és ezért választottuk ezt a módot, hogy most valami ki e, szivárgott, jó, meg fogom nézni, megnézem, hogy mi történt, és megígérem, hogy végére járok. Ami a költségvetési e, segítségnyújtást illeti, vagy támogatást illeti, én három évig a harmadik kamara tagja voltam, és fejlesztési vidéki politikával foglalkoztam, és az ön értékelését meg tudom igazol, igazolni tudom a, a, egy, egyik oldalon ott van a performance, a másik oldalon a compliance, és a kettő között feszültség van. E, a költségvetési e, segítségnyújtás, támogatás, ez, ez ilyen dolog. Ez egy, e, ennek a hiba határa alacsony, mert fizetek, hogyha megfelelő pillanatban, megfelelő számlaszámra utaltam át a pénzt, akkor minden rendben van, nem követtem el hibát. A kérdés az az, hogy értelme van-e ennek a segítségnyújtásnak, és értelmesen használták-e fel a pénzt E, tehát folyamatos, intenzív monitoringra van szükség a költségvetési támogatásnál. Hogyha ez megvan, akkor ez sikeres szokott lenni, de ha nincs meg, és nincs mindig meg, akkor a költségvetési támogatás nem mindig olyan eredménye jár, mint amit szeretnénk nyilván. Ez olyan, ez a projekt alapú finanszírozásnál máshogy van, mert ott más a kísérés, más a monitoring, más az ellenőrzés. De e, ott meg növekszik a hiba határ. Úgyhogy itt létezik ez a feszültség, az egyszerűsítés nem mindig a megfelelő út, néha hát minden határokba ütközik. Mit akartam még mondani? A, a, a közbeszerzést, Celler úr említette, ez tipikus bizonyíték arra, hogy minél komplexebb a szabályzás, annál nagyobb a hiba lehetőség, és nyilván üdvözlendő lenne, hogyha új közbeszerzési előírások alkalmazásával egyszerűbbek lennének a szabályok, egyformák, és ezzel a hiba határ is csökkenne. Aztán említette a gyorsvasutakat, ezt valóban ezen a területen vannak szükségletek, és intenzívebben kell vizsgálni ezt a területet. A következő munkaprogrammal valószínűleg lesz jelentés a TEN eszközökről, és a TEN pont az a terület, amely a határokon átnyúló európai hozzáadott értéket említi, és ezt ellenőrizni kell. Valak úr által, em... Volak úr által említettek, a számbevőszék nem maga választja a tagjait, hanem a tagállamok javasolják a tagokat. A tagállamok annál a kérdésnél, hogy ki vállalja a felelősséget, ki milyen felelősséget vállal, ki, ki jelölteti magát, vagy kit jelölnek a számvevőszékhez. Nagyon eltérő tradíciók vannak, ezeket a nemzeti tradíciókat az Európai Unió tiszteletben tartja ami pedig a saját költségvetési kiadásainkat illeti. Biztosíthatom, hogy az, amit mi kiadunk, azt a költségvetési hatóság jóvá hagyja, és mi, mint külső, minket egy külső audit eh, cég eh, vizsgál, és az ön által említett pontokkal kapcsolatban nem kaptunk még kritikát ettől a külső független audit szervtől. Biztos úr. Frau Vorsitzende, ich kann mich nach Elnök asszony, Léne úr és Lázaro úr eh, részletes válaszai után még három dologra hat koncentráljak. A mi ellenőrzéseink ex ante ellenőrzések, egyrészt, másrészt pedig ex post ellenőrzések. Világos, hogy a projektek végrehajtása előtt és a projektek végrehajtása során nagyon sok mindent megállapítunk, de nem mindent. Az ex post ellenőrzés aztán még mindig egy kiegészítő információforrás. A finanszírozási lebonyolítás és projekt lebonyolításra vonatkozóan teljesen világos és egy, normális, hogy ex post ellenőrzéssel rábukkanunk hibákra, és visszakövetelünk pénzeket, és ezzel a e, hiba határ csökkentését célozzuk. Egy képviselő, aki már nincs itt, ezt kritizálta, hogy nincsenek országkvóták. Hát valóban a kohézió esetében vannak kiutalások, amelyek országonként vagy régi régióként kerülnek meghatározásra. A Juncker terv, amit a parlament megszavazott, és a jogalapját is elfogadta, nem vezet be országkvótákat, hanem az EIB elemzésével vizsgálja meg a projektek minőségét, megvalósíthatóságát, támogathatóságát és jellemzőit. És vannak olyan országok és régiók, amelyeknek a részesedése nem olyan, mint másoké. Egyes tagállamok intenzívebben kihasználják ezt, mint más tagállamok. Ebben a témában csak tanácsadással tudjuk az országokat segíteni, amelyek nem használják a Juncker tervet, és ösztönözni erre, hogy használják, de összességében az FC lehívásának intenzitásában a tagállamok felelősek. Valóban az ENSZ-nél jártam, és a Világbanknál, hogy a jövőbeni együttműködést megbeszéljük Afrikával kapcsolatban. Itt a következő költségvetés sor, költségvetési év költségvetési soráról van szó, erről az összegről és a támogatás feltételeiről. Az afrikai régióval való együttműködést erősítettük az elmúlt években. Azt gondoljuk, hogy az ENSZ és a Világbank továbbra is, és emellett az EBRD és az EIB fontos szerepet játszanak, és a mi helyi delegációink a helyszínen nagy tapasztalatokkal rendelkeznek, és mielőtt, mielőtt a saját szolgálatainkat kiépítjük, ezeket a tapasztalatokat kihasználjuk. Az Európai Unió láthatósága ott az ENSZ és a Világbank mellett fontos. Mimica kollégám nyilván erről be fog számolni, de megszívlelem az önök megjegyzéseit ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm, végezetül pedig az előadó kapszót. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani nem csak a két intézménynek, a szemvevőszéknek és a bizottságnak, hanem az összes kollégának. Köszönöm az észrevételeiket, nagyon-nagyon hasznos dolgokat jegyeztek meg. Egy kivétellel talán, de hadd mondjam el azt, hogy ez a második mentesítése, és szerintem mindenképpen tanulni kell ebből. Tegnap a plenárison beszéltünk arról, hogy az Egyesült Királyságban az Olaf, ami egy európai intézmény, egy héja héja visszaérést tapasztalt, és amikor a, amikor a Brexit után kilépnek az angolok, akkor már nem fog segíteni az EU abban, hogy észrevegyék ezeket a csalásokat, akkor már magukra, mag, magukra maradnak, úgyhogy ezt Bulok úr is megegyezhetné magának. Ami a konkrét jelentést illeti, szerintem elég sok dolgunk van, de azért megnyug, megnyugodhatunk szerintem, mert konszolidálódott a hibarány, tehát csökkenő trendet mutat továbbra is a hibarány. Azért vannak aggasztó jelenségek is, erről beszéltünk. Ezek az általános kezelésre utalnak, és jó lenne, hogyha a következő MFF életbe lépéseig ezeket a kérdéseket tudnánk kezelni, például a ralok témája. Annak idején megvolt annak az oka, hogy miért volt ilyen magas a aránya, de azt hiszem, hogy tudnunk kell megoldani ilyen típusú kérdéseket, pontosan azért, hogy jobban tudjuk menedzselni ezt a problémát. Bizonyos kérdésekben vannak autonóban válaszok. Tudom, hogy a következő MFF-re vonatkozóan a bizottság az Invest europe val azt a célt tűzte ki magának, hogy a kockázatot kiegyenlítse, de még egy dolog van, és erre Pirinszki kollégám utalt, az európai hozzáadott értékere rá kell mutatni, és a kiválósággal kell ezt összekötni, és hogy ezt meg tudjuk tenni, akkor az országok, a tagállamok, a régiók közötti növekvő egyenlőtlenség problémáját meg tudjuk oldani, és ez nagyon komoly hatással van arra, hogy milyen egyenlőségek vannak az európai polgárok között is. Elhangzott az is, hogy esetleg az országokra lebontott hibaarányt is közé lehetne tenni, de hát persze érdekes lenne megtudni, hogy mik a legszaftosabb hibaarányok Vannak olyanok, amelyek amelyek nagyon durrannak, de aztán végül a legsúlyosabb esetek eh, mégis máshol vannak. Hogy van-e első osztály, másodosztály, harmadik osztály, régiók, a tagállamok vagy tagállam csoportok között, vagy a polgárok között, szerintem a következő időszakban ezen is el kell gondolni. Boguslav beszélt arról, hogy az európai hozzáadott érték kohéziót teremt, megszünteti az egyenlőségeket házon belül, Európában is, illetve Európán kívül is. El szoktuk feledni azt, hogy Európa egyenlő a kiválósággal, a minőséggel. Szerintem, ha ezt ki tudjuk mutatni, és ezt meg tud, és főleg végre tudjuk hajtani mindezt, akkor szerintem a egyenlőtlenségeket is le tudjuk csökkenteni, és meg tudjuk szüntetni azokat a félelmeket, amelyekkel az európaiak élnek, és ennek az a hatása is lehet, hogy a populizmust lecsökken. A következő plenáris ülésen a jelentést be fogja mutatni majd a bizottság, de köszönetet kell mondanom a számvevőszéknek, Léne úrnak, Lázaro úrnak és az egész csapatuknak. Köszönöm szépen hogy eh, megnyitották a lehetőséget, és eh, örülünk annak, hogy ilyen korán eljutott hozzánk ennek a jelentésnek a híre, hiszen így jól fel tudunk készülni majd. Köszönet a titkárságnak is, és nagyon örülök annak, hogy eh, mi profitálunk a titkárság tapasztalatából. Köszönöm, és remélem, hogy az idei mentesítés jól fog majd elsülni. Köszönöm. Köszönöm szépen. jól működik a bizottság gépezete, most na, mit térfenükön van a labdam, ezzel bizonyítjuk, hogy mi gépezetünk is jól működik. A hatodik napi rendi pont egyebek alatt nem jelentett senki semmit. Következő szerdán kilenckor kezdjük, folytatjuk a munkát, egy workshopot tartunk, amely munkánk eredményeinek jobb kommunikálásáról szól, és 11 órakor szavazunk, ezzel az ülést lezárom. Köszönöm.